Euh, bonjour, chers collègues, nous allons... Kedves kollégák, el is kezdjük, sőt folytatjuk a munkánkat. Egy nyilvános közös meghallgatást tartunk a Krim és a Libe szakbizottság részéről a Címe pedig az, hogy az európai struktúrákat és intézményeket hogyan lehet hozzá alakítani a ö, szervezet bűnözés elleni küzdelemhez, a korrupció és a pénzmosás elleni ö, harchoz. Az első része ennek a meghallgatásnak az EU ö, ö, büntetőtörvényének és az igazságügyi együttműködésnek a kérdéseit járja körül, és először is Vivian Redding biztosasszonynak, az igazságügyi biztosasszonynak adom meg a szót, üdvözlöm őt. Azt javaslom, hogy az eszmecserét a következő módon folytassuk le. Aguilar kollégánk pár percen belül itt lesz velünk. Először egy 30 perces Reding asszony előadást hallgatunk meg, aztán a képviselőknek adjuk meg a szót, akik szót kérnek, és különösen a jelentéstevőnek, a frakció koordinátorainak adjuk meg a szót, mind a Krim, mind a Libe szakbizottság részéről. Mindenki két percben kérném, hogy szóljon, aztán a biztos asszony fog választ adni az elhangzott kérdésekre. Szeretném elmondani, hogy Redding asszonynak csupán egy óra áll rendelkezésére, mind az előadásra, mind pedig a válaszadásra, és hogyha lehetőségünk van rá, akkor második körben is a képviselők feltehetik kérdéseiket. A aztán meghallgatjuk a válaszát, majd Redding asszonynak, és ezután a második és harmadik nagy részre kerül majd sor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, minnyáján tudják, hogy egy új büntető ügyi vízió és helyzet kép áll elő most már az EU-ban, egyre sokszínűbb a helyzet, és mind a módszereiben, mind a csoportosulásaiban, mind pedig a társadalomra való kihatásában az Európol legutóbbi szervezett bűnözési felmérése is bemutatja, hogy különböző jog hatóságok alatt különböző törvényi területeken lépnek föl a szervezett bűnözés szervei. A szervezett bűnözés, pénzmosás és más bűncselekmények ellen hosszú ideje kívánunk fellépni, de ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk, több módon, több oldalúan, több színűen kell fellépnünk, és ebben a közös értékeinket, közös javainkat kell mindenképpen megvédeni. Ezt úgy kell megtenni, hogy a súlyos bűncselekményeket megfelelően vizsgálják ki, büntetőeljárásokat indítsanak ellene, és ítéleteket is hozzanak nem csak az egyes tagállamokban, hanem Európában is. És ahhoz, hogy a pénzügyi és gazdasági határokon átnyúló aspektusokat lehessen kivizsgálni. Ezt az európai szerződés is kimondja, bizony komoly milliók rossz zsebekbe vándorolnak el, hiszen egyrészt a bűncselekmények elkövetői így járnak el, másrészt pedig egyre ki szofisztikáltabb módon lépnék föl a bűnelkövetők és csalások is megtörténnek, és nem csak az Európai Unió áldozata a csalásnak, hanem számos polgár és vállalat is az EU-ban ezen ö, hátrányos helyzetbe kerül. Ez az oka annak, hogy fellépésre van szükség, és a bizottság már fel is lépett a terepen. Azzal kezdenem, hogy a csalás ellenes irányelvet bemutassam. Integrált megközelítéssel kívánjak az európai csalások ellen a küzdelmet felvenni. Hogyan? Úgy, hogy egyrészt a jogi keretet konszolidáljuk, másrészt pedig a bizalmat kívánjuk, a polgárok bizalmát fokozni azon folyamatokban, hogy a csalás ellen megfelelően védjük az európai adófizetők pénzét. Több mint 90%-a az EU költségvetésének a nemzeti hatóságok irányítása kezelése alatt áll, úgyhogy nem véletlen, hogy csalások nemzeti szinten történnek ahol az Európai Unió pénzügyi érdekei eltérnek a tagállamokétól. Ezen ö, fel ö, töredezett, helyzet kell, hogy összeálljon, biztosítani kell, hogy az európai ö, ö, forrásokat bárhova is investálják, minden egyes országban egyenlő elbírálásban ö, részesüljön, amikor ö, bűncselekményekről, csalásról beszélünk. Azt írtam le, hogy nulla tolerancia és ezt vallom is. 2012. júniusában egy irányelv tervezettel álltam elő, amely a büntető eljárásokban kívánja védeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit, ehhez az alapszerződés, a Lisszaboni szerződés adja meg az alapot, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét írja elő e, együtt döntéssel a parlament részéről, és a parlament is minél gyorsabban érdemben kezdhet el dolgozni ezen dosszién azért, hogy a szerződésen alapulva már több mint hat hónapja megtörténhetett ez a közös munka, hiszen a parlament asztalára került több mint hat hónapja ez a tervezet. Nagyra értékelnénk, hogyha az elemzésben a munka megfelelően haladna az Európai Parlamentben. Tehát a jogi alap megvan, mind az igazgatási, mind pedig a, a, azon bűnügyi szinten, ahol egységesen lehet alkalmazni a védelmet minden egyes tagállamban mi is szerepel ezen bizottsági tervezetben. Először is közös meghatározást vezetünk be az EU költségvetése elleni cselekmények esetén. Ez egy közös bűn, büntető büntetőjogi megközelítést alkalmaz, például a, a csalások esetében az egyes tagállamokban. Ez még nincs így, tehát a közös meghatározás, ezzel lehet egységes védelmi szintet elérni és az úgynevezett svájci sajt effektust elkerülhetjük, ahol vannak még rések, lyukak a jogalkalmazásban. Vannak olyan tagállamok, ahol még a bűnelkövetők szabadon működhetnek. Minimális szankciókat kívánunk bevezetni. Vannak tagállamok, ahol már léteznek minimális standardok, másod pedig nem a szankciók esetén. Úgyhogy valahol ilyenkor maguk a bűnszövetségek, bűnszervezetek könnyen találnak még olyan országokat, ahol békésen működhetnek. Hat hónapos börtönbüntetéssel lehetne minimális szinten a súlyos bűncselekményeket minimális szankcióként szankcionálni. Nagyon reméljük, az ilyen fehérgalléros bűncselekmények esetében a tagállamok köt, számára kötelező lesz, hogy az idő keretek szempontjából is, az elévülési szempontból is az eljárásban olyan közös elvek működnének, amelyeken keresztül egy bizonyos időszakon túlmenően már a büntetőeljárás nem lehet megindítani, vagy éppen nem lehet vizsgálatot végezni. Ebben az a, a Csalásellenes irányelv első lépést jelent az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme útján, és tavaly nyáróta a tanács vizsgálja a javaslatunkat, és felkérem a tisztelt Európai Parlamentet is, hogy ezen szövegjavaslaton dolgozzon, és úgy tudom, hogy a szakbizottságban a témafelelőst kinevezték, és azt kell, hogy mondjam, hogy a bűnelkövetők nem tisztelik az intézményi munkát, és általában az intézmények fellépését. A második nagy célunk az, hogy következetes európai szakpolitikákkal lépjünk fel e területen, és bejelentettem, a, emlékeznek önök is a Libe meghallgatásomon már, és ezt majd az Európai Parlament elé fogom tárni a következő hónapokban is. Itt az Európai Ügyészi Hivatal felállításának tervéről van szó ami a vizsgálatok, büntetőeljárások megindítását és síkéretes ítéletek és határozatok meghozatást illeti, eh, egyes tagállamok eh, tekintetében 90%-tól 19%-ig eh, tehát a 19 és 90 százalékos skálán mozog, ez az a sajátos svájci sajt vagy ementális sajt effektus, ahol bizony komoly űrhek, komoly rések vannak, és itt az Európai Unió költségvetése is meg ennek a levét. Az Europol, az Eurojust segítheti, koordinálhatja az határokon átnyúló vizsgálatokat és büntetőeljárások megindítását, de nem indíthatják el, és közvetlenül nem is vizsgálódhatnak. Ezen a helyzeten változtatni kell. Egyszerűen csak a szerződés ö, szövegét kell, a 86-os cikket alkalmaznunk, amely bevezeti az Európai Ügyészi Hivatalt, amely a vizsgálatok, a büntetőeljárások megindításáért, valamint az ítéletek meghozataláért felelne, amikor az EU vagyonáról van szó. Most készítjük a konzultációs időszakot elő, és ahogy mondtam, már a nyáron a tervezet megszületett, és asztalra került a javaslatunkban. Különösen fókuszálunk az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmére, melyek lesznek a, magának, az EPO-nak, az ügyészi hivatalnak a sajátosságai. A szerződés kimondja, hogy az Eurojust-ból kerül majd kialakításra az ügyészi hivatal, tehát igen erős lesz a Eurojust és az EPPO közötti szál, kapocs, administratív interfészekkel és úgy tervezzük, hogy integrált, de mégis decentralizált szervezetet vezetünk be az integrált rész. Azt jelenti, hogy az ügyészi hivatal egy európai hivatal lesz, Decentralizált aspektus pedig azt jelenti, hogy az ügyészi hivatal operatív módon a tagállamok részét képezi, majd ott kerül kialakításra közvetlenül fog vizsgálatokat végezni, vádat emelhet és határozatokat is hozhat az olyan esetekben, amikor az európai, európai pénzügyi érdekek sérülnek, és a nemzeti rendőr és igazságszolgáltatási erőkkel együtt működik majd. A az Európai Ügyészi Hivatalok és az tagállami illetékes hatóságok között el kell kerülni az átfedéseket. Az Európai Ügyészi Hivatal autonóm módon fog mind vizsgálatokat végezni, mind büntetőeljárásokat megindítani, és a függetlenségét mindenképpen biztosítani kell, függetlenséget mind az európai intézményektől, mind pedig a nemzeti hatóságoktól. Ez a függetlenség pedig mindenképpen a hitelességét fogja erősíteni, és a legitimációját társát a hivatalnak. Másrészt pedig a, a, magát, az elszámoltathatóságot is szavatolni kell az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is szava lesz majd a teljesítmény megítélésekor az ügyészi hivatal operatív ö, ö, autonómiáját garantálni kell minden egyes vizsgálat esetében, természetesen ö, szigorú igazságügyi ellenőrzés alá kerül majd az ügyészi hivatalnak igen karcsú struktúrával kell majd költséghatékonyan működnie, és a már meglévő forrásokra kívánjuk felépíteni ezt a struktúrát azért, hogy mindenképpen volumengazdaságot tudjunk elérni, és a végrehajtás, felkutatás, a vizsgálat, a vádemelés és az ítélet ciklusában is mindenképpen minél hatékonyabbak legyünk. Ma ez igen lábakon áll, és még igen szétaprózódott. Tehát valahol a folyamatosságot kívánja az Európai Unió területén biztosítani. Ezzel kapcsolatban, és utaltam már a szerződés cikkére, ehhez kapcsolódik az együttműködés az Eurojust, valamint az Európai Ügyészi Hivatal között. Az EPO felállításáról szóló tervezet egy másik tervezettel együtt jelenik meg, ez pedig az Eurojust reformjáról szól. Ez a harmadik sarokköve az integrált megközelítésünknek, az Eurojust javasolt reformjában intézményi és gyakorlati szálakat kívánunk szőni az Eurojust és az EPO között mi már a születése óta az Eurojust igen impresszív módon fejlődött. Először 2000-ben egyfajta informális ügyészi kerekasztallal indult ez a tervezet, azóta valódi szerepvállalóvá vált a, mm, az igazságszolgáltatás területén az Eurojust, és ma el sem tudnánk képzelni az európai igazságszolgáltatást az Eurojust nélkül. Kulcsfontosságú szerep szerepet játszik a súlyos bűncselekmények kivizsgálásában, szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosás területén is. Számadat 2011-ben az Eurojust kollégiuma 204 koordinációs találkozót tartott, és 33 közös nyomozó csapatot vetett be, de ne felejtsük el azt sem, hogy igenis lehetőség van, és kell is, hogy tovább lépjünk-e fejlemények terén, és az Eurojust egy új évtizedet kezd meg, modernizálva a jogi keretét, és áramvonalasábbá kívánja tenni a struktúráját, és hogy hogy átláthatóbb és elszámoltathatóbb legyen. Miért? Mert ez az egyik követelménye az európai szerződésnek, a Lisszaboni szerződésnek. Tudjuk, hogy az Eurojustot mint harmadik pilléres intézményt állították föl még a szerződés megszületése előtt, és ezt az intézményt is, az Eurojust is, Just is demokratikusabb és átláthatóbbá kell tennünk, ezt támogatja maga a Lisszaboni szerződés, világosan ö, meghatározva a szerepét az Európai Parlamentnek, az Eurojust tevékenységének értékelése területén. Ezt mindenképpen minden egyes új tervezetbe be kívánjuk illeszteni, tehát az Európai Parlament szerepének kihangsúlyozását. Hatékonyabbá kell tenni az Eurojustat, az administratív terhét a tagállamoknak enyhíteni kell, és mindenki a saját munkájára, saját súlyos bűncselekmények elleni küzdelmére összpontosíthatja. Új mechanizmus, könnyebben megközelíthető operatív, operatív és adminisztratív funkciók elkülönését, elkülönítése a kollégium területén minden szereplő bevonásával, és a megfelelő nemzeti tagok hatáskörének meghatározásával fog ez a reform megvalósulni, egyszerűbbé téve a jogi rendszert, egy, minden egyes tagállamban közvetlenül végrehajtható, alkalmazható jog, jogi szabályokkal és jogi struktúrával. Integrált megközelítésre van szükség az európai csalás elleni küzdelem területén önök is tudják. Ez az én szándékom, és ezért tettem az asztalokra le igazságügyi biztosként ezt a tervezetet, és a büntető eljárások, a büntető törvény terén és új kompetenciákkal rendelkezvény, és remélem, hogy új lendületet, ihletet merítenek önök is majd e területen. Köszönöm a figyelmet. Merci, Madame la Commissaire, Monsieur Guillard. Köszönöm szépen, biztos asszonya, asszony, Aguilar úr esetleg. Én csak figyeltem, hallgattam a tájékoztatót arra vonatkozóan, hogy hogyan kerülnek összekapcsolásra az Europol és a Eurojust vagy Eurojust tevékenységei. és hogy ez milyen lehetőséget ad az igazságügyi együttműködésre bűnügyi területen de ahogy előre tekintünk, nagyon fontos az is, hogy létrehozzuk a saját európai ügyészi hivatalunkat, vagy ügyészségi funkciót, annak érdekében, hogy azok a célok megvalósíthatóak legyenek, amelyeket a 86-os cikk részletez az Európai Igazságszolgáltatás területén. Fontos ez abból meggyőződés miatt is, hogy rengeteg kihívás van, a, aminek az egyes tagállamok egyedül nem tudnak megfelelni. Ugyanakkor még meglehetősen hosszú utat kell bejárnunk ahhoz, hogy elérjük azt a célt, amit a bizottság fogalmazott meg, hogy létrejön egy olyan irányelv, ami megfelelően védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit egy olyan helyzetben vagyunk, amelyik még nem teljesen letisztult. A Júri szakbizottság, a LIBE és a KANT szakbizottságok együtt dolgoznak ezzel. Megállapodás született a Júri és a LIBE között, ez is már valami, ugyanakkor még mindig várjuk a koncakbizottságot, hogy ők is, velük is egyességre jussunk. Egy kicsit aggodom emiatt, mert eh, ha nem eh, sikerül ezt a helyzetet eh, kimozdítanunk a holdpontról, akkor ez azzal fenyeget, hogy nem tudjuk elérni a, ezt a célt a parlamenti ciklus vége előtt, és ez véleményem szerint rendkívül negatív üzenet lenne. Az emberek várják az Európai Parlamenttől, hogy létrehozza az igazságügyi együttműködés részleteit, tehát meg kellene mutatnunk a tanácsnak is, hogy az Európai Parlament elkötelezett a tekintetben, hogy jogalkotás szülessen a bűnügyi területen, és hogy éppen ennek érdekében jelentős előlépéseket hajlandó tenni az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében ezért ez a kezdeményezés nagyon fontos, és minél előbb valóra kell váltani. Én, mint jelentéstevő a témában, a Libeszak Bizottság részéről, már ö, igyekeztem bebizonyítani mindkét ö, szakbizottságnak, hogy készen állok együttműködni a megfelelő ö, szabályok ö, alapján, és reméljük, hogy meg tudjuk mutatni a bizottságnak is, hogy készen állunk, hogy ezt végigvigyük még a ciklus vége előtt. Köszönöm, Juan. Kedves kollégák, pont egy fél óránk van a kérdésekre és a válaszokra, úgyhogy először most Matyi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, elnök úr, nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt üdvözölhetjük biztos asszonyt. Nyilván ön is látja, hogy a parlament minden tőle telhetőt elkövet a korrupció ellen, és mindazon jelenségek ellen, amelyek megtalálhatóak az Európai Unióban, de néhány esetben harmadik országokban is, és éppen ezért született egyébként ez a szakbizottság, a Krim szakbizottság, a Libe Bizottságon belül egy szakbizottságot akartunk létrehozni, és ez az egyik ok, amiért ön most itt van, biztos asszony. Nagyon örülünk az ön irányelv javaslatainak, elképzeléseinek a pénzmosás elleni irányelvet, és teljes mértékben osztom López Aguilar elnök úrnak a véleményét a jelenlegi befagyott helyzettel kapcsolatban, ha sikerül ezt kimozdítani a holdpoltról, akkor mi ebben nagyon szívesen részt veszünk. Ami pedig a, az Európai Ügyész Hivatal elképzelését illeti. Természetesen várjuk az ön javaslatait, és egyébként nem tudom, hogy van-e már egy konkrét határidő, amit el, meg tud nekünk adni, mert valóban nagyon várjuk ezt a javaslatot, és remélem, hogy ez most már nem fog tovább húzódni, és nagyon nagy érdeklődéssel várjuk, mert ez a korrupció az unión belül nagyon fontos nagyon fontos kérdés, és több mint egy éve rájöttünk már erre, az Europoltól, Lisszepoltól és különböző szakintézményektől jöttek szakértők, akik elmagyarázták, hogy milyen fontos dolog ez. És valójában ekkor ébredtünk rá arra, hogy ez a korrupció mit is jelent. Nagyon sok tagállam nincs is tudatában annak, hogy milyen maffiák eh, működnek a tagállamokon belül, kívül is, határon átnyúló bűnözés. Még ma délelőtt a DEVE bizottságban volt egy meghallgatásunk, és meglehetősen döbbenetes méreteket ölt ez. Önnek van egy lehetősége arra, hogy javaslatot tegyen, és eltekintetben a parlamentnek és a tanácsnak is nagyon fontos szerepe lesz. Tehát várunk további, még konkrétabb és egyetemű javaslatokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Mátyő asszony, és most következik ki. Newton Down úr. Köszönöm szépen, nagyon érdekes, és nagyon ö, átlátható volt a beszámolója. Én Európa párti vagyok, ezt tudja, és ön egy új képet festett elénk. Én úgy gondolom, hogy még csak félúton vagyunk hiszen még vannak nemzeti bíróságok, nemzeti rendőrségek, amelyek a, amelyek a letartóztatásokat eszközlik. Ön már látja azt a napot, nem most, hanem majd később, amikor majd európai büntetőjogunk lesz, és európai FBI-unk. Köszönöm, De Jong asszony, De Jong úr. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm a biztos asszonynak is az előadását. Körülbelül egy évvel ezelőtt egy jelentést készítettem az Európai Parlament részére, arról, hogy a büntető jognak mi az európai megközelítés. Az egyik elv ebben az volt, hogy óvatosnak kell lennünk, és hogy valóban a tényekre kell támaszkodnunk és a határon átnyúló együttműködés nagyon fontos. Engem nagyon érdekelt az, amit a biztos asszony mondott a bűnözők menedékeiről. Korábban a bizottságnak a közleményéről, a büntető jogról, erről szó esett. De arra bizonyítékot én sosem láttam, hogy lenne az Európai Unióban egy crime shopping, vagyis hogy oda tenni a bűn székhelyét, ahol kifizetődőbb. Ön lát erre bizonyítékot, hogy a bűnözők kifejezetten olyan tagállamokat keresnek ki maguknak, ahol a szankciók kisebbek, és ezzel kapcsolatban specifikálódnak bizonyos bűnügyekről. Ha vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarják harmonizálni a büntetőjogot, akkor ez egy jó érv lehetne annak érdekében, de ha ezt nem tudja alátámasztani, akkor ez nem érv. Aztán a jelentésben, amit a parlament elfogadott, azt a védkövetkeztetés vontuk le, hogy van néhány horizontális kérdés a büntetőjukban, hogy említsek néhányat. Ez releváns itt. Például, hogyha a minimális büntetésekről szól, hát ezt megteheti, de ne csak egy bizonyos bűn elkövetési formára szabjuk ki ezeket, hanem a horizontális megközelítés azt igényelni, hogy az európai megközelítés is azt diktálja, hogy legyen egy minimális szankciószint, büntetési szint mindenféle bűnügyre vagy jogsértésre. Engem nagyon érdekelt az, hogy az elévülésről mit mondott a biztosasszony. Azt hiszem, hogy amit mondott, nagyon igaz. Hiszen az elévülés egy horizontális megközelítést igénylő téma. Nem lehet egyetlen taggállomra, egyetlen bűnesetre, egyetlen jogsértésre megállapítani, hanem széles átfogó megközelítésre van szükség, és az elévülést illetően össze kell hangolni a megközelítéseinket. Vannak még olyan kérdések, amelyeket illetően azt gondolom, hogy föl fognak merülni. Például az, hogy a jogi személyeknek a büntetőjogi felelőssége. Ez nagyon fontos, hogy felelősségre vonhatók-e aztán több szakbizottságban belefutottam, hogy a büntetőjogi szankciókat kölcsönösen elismerjük, de az administratív szankciókat nem ismerjük el kölcsönösen, ez pedig egyre nagyobb problémákat okoz Európában, és egyre nagyobb visszaélésekre ad okot. Köszönöm szépen, Jongór, már nincs több időnk sajnos. Tessék, következő kérdés. Um, La prima questione è questa, mi rallegro per la proposta. Nos, én nagyon örülök annak, hogy született egy javaslat arról, hogy legyen egy európai ügyészi hivatal. Tudja-e már, hogy mikor áll fel ez a hivatal? Ugyanis az EPPO-nak a kérdése nagyon fontos mindenki számára, és egyben nagyon aggaszt minket, úgyhogy szeretnék erről többet tudni. szeretnének egy európai főügyészt kinevezni, akinek az lenne a funkció, hogy a korrupció ellen harcoljon Európában? Én ezt olvastam ki a szavaiból. Vagyis fel akarjuk hívni az állampolgárok figyelmét erre a problémára? Akarunk egy nagy fórumot szervezni arról, hogy a korrupciónak milyen hatása van, és a bűn elkövetésnek Európában, különösen most a recesszió idején. A bizottság még 2014 előtt kívánna -e szervezni egy ilyen európai szintű találkozót, amely minden érintettet összefognak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Porona úr, kedves kollégáim, most pedig megadom a szót a Beller asszonynak, aztán pedig Kolino úrnak, az Diademers ö, témafelelősnek, aztán pedig majd a biztosasszony válaszol. Köszönöm szépen, elnök. Aztán két rövid kérdésem lenne. Az első kérdés arra vonatkozik, amit Matyő kolléga is említett. Az elmúlt évben minden egyes meghallgatásunkon ajánlást kaptunk az OECD-ből, az USA-ból, az ENSZ-ből, hogy mindenképpen kell európai szinten szorosabban együttműködnünk. És ennek érdekében egy egységes rendszert kellene létrehozni, például egy ügyészi hivatalt, vagy valami hasonlót. Szerintem, hogyha a gazdasági bűnözéssel kezdenénk, akkor mindenki úgy értelmezné ezt, hogy az Európai Unió végre egy vezető szerepet vállal, és vezérfény ezen a területen, ahelyett, hogy a tagállamokat leterhelnénk, és hagynánk, hogy nemzeti szinten vissza lehessen élni. Jong, de Jong úr, én azt gondolom, hogy nem azért céloznak meg bizonyos tagállamokat az elkövetők, mert a szankciók kisebbek, hanem azért, mert az esélyek a bűnelkövetésre jobbak, a kiskapuk száma nagyobb. Tehát ehhez kapcsolód a második kérdésem. Számunkra, mindegy, hogy melyik frakcióból jövünk, képviselők számára nagyon fontos az, hogy még most, mielőtt a mandátumunk lejár, megoldjuk ezt a kérdést. Tehát a kérdésem az, hogy ön vagy Barózó úr, vagy nem tudom kicsoda, fölvette már a kapcsolatot a tagállamokkal, a belügyminiszterekkel, vagy akár a pénzügyminiszterekkel, hogy felmérjék, hogy a tagállamok mit gondolnak erről a témáról. Mindenki aláírta a Lisszaboni szerződést, bár nem vagyok róla meggyőződve, hogy el is olvasták a szerződést, de azért azt kérdezném, hogy pénzügyi jogi vagy belügyminiszteri csúcson volt-e már asztalon ez a kérdés? Köszönöm. Merci, Madame Weiler. Köszönöm, Weiler asszony. Riaz Mera úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt is köszönöm, hogy Reding asszony ellátogatott ide ma hozzánk. Én nagyon örülök annak, hogy most hallottuk, hogy egy irányelv készül a 86-os cikknek megfelelően. Már alig várjuk, hogy elkészüljön, és ha minden igaz, akkor nyárra, három hónap múlva készen lesz. Én tudom, hogy nagyon nagy energiát fektettek ebbe a javaslatba, de ennek ellenére van néhány kérdésem szeretném tudni, hogy a 86-os sziket mennyire fogjuk szó szerint és keményen interpretálni, annak érdekében, hogy képviseljük ezt a közös ügyet, és hogy leszámoljunk azokkal az emberekkel, akik az Európai Unió pénzügyi érdekeit veszélyeztetik. Ezen kívül, annak érdekében, hogy a duplázódásokat elkerüljük, szeretném, ha tisztelnénk, hogy a jövőben az OLAF szerepe mi lesz ugyanaz lesz, mint most. Továbbra is független szervezet a marad, amikor feláll az ügyészi hivatal? Ezen kívül. Szeretnék beszámolni arról, hogy az Europol szabályzatának elkészült egy szövegtervezete, és erről kaptunk egy tájékoztatót, amely azt mondja, hogy a 86-os cikknek megfelelően az Európai Ügyészi Hivatal, az EPO szintén független lesz. Én azonban úgy gondolom, hogy ami az Európolt és az Eurojustot illeti, hát bele kellene gondolnunk, hogy ha ez így lesz, akkor az Európollal mi történik. Köszönöm. Most Diaz de Merának köszönöm. Most pedig Jakolino úrnak, a raportőrnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én figyelmesen hallgattam a biztos asszonynak hozzászólásának a második részét. Azt mondta, hogy 60 olyan ország létezik, amely adómenedékként definiálódik a világon, és 3600 olyan csoport, amely pénzmosással foglalkozik a világon. Ezek becslések. Ez pedig az Európai Uniós GDP-nek a 2%-át teszik ki a tevékenységük. Hát ez hatalmas összeg, és a kollégák is említették, hogy ezért van szükség egységes, következetes európai megközelítésre a szervezet bűnözése szemben. Az Európolban úgy gondoljuk, hogy a maffia stílusú bűnökre kellene egy definíciót találnunk minden egyes tagállamban, és ezekre megfelelő súlyosságú büntetéseket kiróni és végrehajtani. Szeretném hallani a biztos asszony véleményét az EPO felállításáról és erről a, arról, hogy hogyan definiálná az európai szintű bűn definíciókat. Persze az Eurojust már létezik. Ha az EPU is feláll, akkor mi történik az Olaffal és az Eurojust-tal? Hiszen az európai főügyésznek majd együtt kell működnie, a nemzeti hatóságokkal kommunikálnia kell velük, Mi bízunk abban, hogy majd születik ezzel kapcsolatban egy javaslat, és nem sokára a parlament elé kerül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jakulino úr, és akkor, hogyha megengedi azt asszonyom, akkor Redding hogy megenged még egy kérdést. Akkor ö, anyanyelv 2013-ban az Európai Bizottság meg fogja jelentetni első jelentését a tagállamokban lévő korrupcióról. Tud -e erről nekünk valami többet mondani? Mi van ezzel a jelentéssel? Milyen mutatókat fognak benne alkalmazni? És milyen számokat fognak használni? Másfelől pedig nagyon sokat beszélnek korrupcióról, pénzmosásról, Közép-Európában több, egy valamivel többet, illetve Kelet-Európában, és az is mondta ön biztos asszony, hogy a helyzet Bulgáriában, Romániában kritikus volt csatlakozásukkor. Mond, tudnál még erről valamivel többet mondani? Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, uh, elnök asszony, és uh, megpróbálom dióhelyében megválaszolni ezeket a rendkívül fontos kérdéseket, amelyek elhangzottak a parlamenti képviselők részéről. López Aguilar elnök úr kérdésével kapcsolatban teljes mértékben egyetértek önnel. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek minél gyorsabban meg kellene oldani a belső véleménykülönbségeit, és ki kellene, hogy nevezzen egy megfelelő jelentéstevőt az irányelv javaslattal kapcsolatban, azaz az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Ugye ez már 2012. júliusában az asztalon volt, tehát a legfőbb ideje lenne, hogy a parlament is ezt megfelelően kézbe vegye, és helyére tegye a dolgokat, illetve belső problémáit megoldja. Mátyő asszony szólt a pénzmosás elleni irányelvről. Ez egy olyan jogszabály, amelyel kollégám Michel Barnier foglalkozik, ez már az asztalon van. Két csomagot tett le, az egyik irányelv a megelőzéséről szól a pénzmosásnak, illetve a terrorizmus finanszírozásának a megelőzéséről, és egy átutalásokkal kapcsolatos információs rendszernek a megteremtése, ami a nyomon követhetőséget teszi lehetővé. Ez is válasz részben arra a kérdésre, amit Jakolino úr tett fel. És ami az én javaslatomat illeti, ez az unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos, ez a mi költségvetésünk védelmét jelenti tehát nagyon jó lenne, hogyha a parlament minél gyorsabban tudna dolgozni ezeken a javaslatokon. Önök azt kérdezték, illetve több kollega is kérdezte, hogy mikor készül el a jelentés, már elég hosszú ideje dolgozunk ezen, elég intenzíven. Nyilván megértik, gondolom, hogy nem egy egyszerű és könnyű feladat, mert ez azt is jelenti, hogy a büntető törvény alapján és a vizsgálati lehetőségekből kiindulva kell létrehozni új intézményt. Itt nagyon végig kell gondolni az összes részletet és minden olyan elemet, ami fontos annak a, abban a szempontjából, hogy ez egy megfelelően elfogadható és jó jogszabály legyen. El kell mondanom, hogy a 86-os cikke a szerződésnek, amelyik előirányoz egy ilyen intézményt, azt mondja, hogy egy ilyen ügyészi hivatal azért kell létrehozni, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen irányuló bűncselekményeket számolja fel. Ez egy nagyon érdekes intézményi felállást jelent. Természetesen a parlamentnek egyetértését kell ehhez adnia, ezt követően a, pedig a tanácsnak egyhangú döntést kell hoznia. Hogyha ez nem jön létre, nem a parlamenti egyetértésre gondolok, hanem a tanácsi egyhangú döntés, akkor automatikusan létrejöhet egy megerősített együttműködés minimum kilenc tagállam részvételével. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell már további engedély. Tehát ez egy rendkívül szokatlan és speciális helyzet ezzel a döntéssel kapcsolatban. Tehát ez azt jelenti, hogy tovább is tudunk lépni, mint amit a 86-os cikk irányoz elő, nem csak az Európai Unió pénzügyi érdekeit tudjuk védeni, de ebben az esetben viszont egy hangúság kell a tanácson belül. Nyilván önök is látják a nehézséget, és ez az oka annak, hogy a nyáron fogom letenni az asztalra a javaslatot a 89-es cikk alapján az Európai Unió pénzügyi érdekeivel kapcsolatban. hogy a tagállamok mennyire vannak tisztában a probléma méretével. Beszéltem önöknek a svájci sajtról, és néha felvetődik az a kérdés, amit Dejang úr is felvetett, hogyan tudnak a nemzeti ügyészek megfelelően fellépni, hogyha a nemzeti jogszabályok semmit sem irányoznak elő. Tehát sok esetben nem is arról van szó, hogy az ügyész nem szeretné védeni az Európai Unió, költség, az Európai Unió költségvetésének értékeit, hanem egyszerűen nincs jogalapja a nemzeti jog alapján, mert a nemzeti jog nem kezeli ezt a kérdést. Éppen ezért szükséges, hogy létrehozzunk egy közös platformot, hogy az egyes tagállamok ügyészei megfelelően tudjanak fellépni. A hatástanulmányba, amit a csalás ellenes irányelv kapcsán végeztünk, ami természetesen már az asztalon van, mert enélkül nem ö, tudunk, ö, nem tudnánk ö, jogi javaslatot tenni. Már vannak bizonyított olyan esetek, amik mutatják, hogy a definíciók közötti különbség lehetővé tesz, ha nem is lehetetlenné, de nagyon nehézé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy megfelelően fellépjenek. És ez az egyik olyan kiskapu, amit itt én említettem. Newton Dunn úr még egy lépéssel tovább megy, és már a jövő Európájáról álmodik. Nem vagyok biztos abban, hogy ön és én magam még politikusok leszünk, amikor ez majd megvalósul. De abban biztos vagyok, hogy ön és én együtt előkészíthetjük a terepet, mert önnek is tudnia kell, hogy csak a, a Lisszaboni szerződést követően van a bizot, biztosnak olyan joga, hogy e, foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és e, a tagállamok kezében van. Tehát a Lisszaboni szerződés nagyon sok lehetőséget adott a továbblépésre, de nem adott teljesen szabad kezet. Tehát mindenképpen lépésről lépésre kell haladnunk, de a gyerekeink, unokáink majd egyszer csak valószínűleg majd meg fogják ismerni az európai FBI-t. Dejan úr, már válaszoltam a kérdések egy részére, de vannak más kérdések is. Igen, éppen azon okoknál fogva, amiket Newton úrnak mondtam, nagyon óvatosan kell eljárnunk a tekintetben, hogy milyen messzire megyünk. Mert rendkívül érzékeny kérdésről van szó. Madame Mathieu nek igaza van, hogy nagyon sok olyan tagállam van, amelyik még nem ö, olvasta el a szerződést, vagy lehet, hogy elolvasták, csak éppen nem nincsenek tudatában annak, hogy, hogy a Lisszaboni szerződés milyen következményekkel jár mindezen területeken, mert ez egy újdonság. Tehát vannak lehetőségeink, igen, ezekről tárgyalunk, és nagyon rendszeresen tárgyalunk a belügyminiszteri tanácsüléseken, és az igazságügyi miniszteri tanácsokon, és főként inkább az igazságügyi tanácsüléseken, mert az én javaslataimnak a többsége egyébként ott kerül előterjesztésre. És elmondhatom, hogy amikor azon a területen mozgok, amit teljesen lehetővé tesz a szerződés, akkor is nagyon sok tagállam értetlenkedik, és még a szerződés lehetőségein belül is csodálkozik. De lépésről lépésre haladunk, és ezért van szükségem egyébként az Európai Parlament támogatására is, mert önök, mint Európai Parlamenti képviselők, önök nem azt nézik, hogy a, milyen a jogi ö, háttér ebben vagy abban az országban, hanem önök azt látják, hogy mi az érdeke a kontinensünknek és az 500 millió embernek és hogyan tudunk előbbre jutni. És pontosan ez az, amit én is teszek. Tehát a minimum büntetés az nem csak egy adott bűncselekményre vonatkozna, ami vele van, hanem minden olyan bűncselekményre, ami valami ellen irányul. Ezt majd egyszer ide is eljutunk, de nyilván nem mi a mai napon a kölcsönös elismerése az ítéleteknek. Amióta én ezt meg, átvettem ezt a munkát, én azóta mindent megtettem, hogy lehetséges legyen a kölcsönös elismerése a szankcióknak. Különböző szabályaink vannak, amiket létrehoztunk. Azok számára, akik bíróság elé kerülnek, és ez fontos az, hogy kölcsönös bizalom legyen, mert csak ha közös bizalom van, akkor lehet kölcsönös elismerés. Egyébként nem működik, és kölcsönös bizalmat nem lehet rendelettel vagy nyilatkozattal elérni mert ugye a, az szolgáltatás függetlenségét tiszteletben kell tartani, és a különböző igazság szolgáltató rendszerek nem feltétlenül bíznak meg a szomszédország szolgáltatásában, Tehát ez fokozatosan kell, hogy kialakuljon, és ez az egyik olyan jogi elem, amivel foglalkozunk az administratív és büntetőjogi szankciók ezzel kapcsolatban is már készítettem egy javaslatot egy szakértői csoportra, akik büntetőjogi szakértők lennének, és az lenne a célja ennek a csoportnak, hogy megvizsgálják mindezen kérdéseket, és egy sokkal egyértelműbb képet vázoljanak fel a helyzetről én nagyon óvatos vagyok, ezt jogi javaslatként terjesztettem elő. Én ezt mindenképpen tanulmányozni kívánom, mert amikor már mindent átnéztünk, akkor derül ki, hogy milyen nehézségek mutatkoznak. És ez mindenképpen rendkívül kényes kérdés. És Korona úr tett fel egy kérdést, azt hiszem, hogy már erre válaszoltam. És a nagy közönség tudatossága. Igen, nyilvánvalóan könnyebb lenne a nagy közönségnek a figyelmét felhívni, és a politikusokét is. Talán a nagy közönség majd segít bennünket. Talán ez egy jó ötlet, ami aztán a nemzeti kormányokat is arra késztetheti, hogy megegyezenek és tegyenek valamit. A javaslatát mindenképpen feljegyzem, hogy esetleg egy konferenciát lehetne szervezni, vagy valamit tenni ezen a területen. Ezt megjegyeztem. És Weiler asszony illetően önnek teljesen igaza van. A kontinentális rendszer, egy olyan, mint ami az USA-ban van, ezt vannak, akik nehezen érték a svájci sajthelyzetet, illetve azt, hogy miért vagyunk ennyire elaprózott helyzetben, és nagyon sokan mondják, hogy sokkal fontosabb lenne, hogy egy sokkal erősebb európai együttműködés lenne. De hát az európai szerződésünk alapján kell előbbre lépnünk, és ezt próbáljuk tenni. Mindenképpen integrálni fogjuk a gazdasági bűncselekmények kérdését, a pénzmosás elleni irányelv már az asztalon van, Michel Barnier jó irányba halad ezzel, és a tagállamokkal a kapcsolatok is már elég jól mennek, de azt is látjuk, hogy mennyire nehéz a helyzet időnként. Ami pedig a meglévő intézményeket illeti, az Olafot, az Európol, és az Houston-t. Elmondtam önöknek, hogy a, az Európai Ügyész Hivatal létrehozásával kapcsolatban ugyancsak egy reformjavaslatot fogunk tenni az Eurojusznak is, hogy a belső struktúrája egyértelműbb, hatékonyabb legyen, és lehetővé tegye azt is, hogy az Európai Parlament értékelhessék, a nemzeti parlamentek is értékelhessék a munkájukat. A, ö, ö, az Európai Szerződés azt mondja, hogy a, az Európai Ügyész Hivatalnak az Eurojustból kell kinőnie, tehát ezt a két elemet egymással párhuzamosan kell futtatnunk, ahhoz, hogy előbbre tudjunk lépni. De önök is nyilván tudják, az Eurojusznak nincs vizsgálati hatásköre, nyomozati hatás, hatásköre, tehát e tekintetben ez más lesz, mint az Európai Ügyészi Hivatal. De az Eurojust viszont ugyanakkor mindenféle bűncselekményt vizsgálhat, nem csak azokat, amelyek a szerződés részét képezik. Tehát itt ezt nagyon finoman kell cizelálni ezt az együttműködést. Mi a helyzet az Olaf-val? Itt eh, több lehetőség is van, hogy hogyan működhetne együtt az ügyészi hivatallal. Még túl korai lenne megjósolni, hogy hogy lesz, de az Olafot mindenképpen integrálni fogjuk, és majd meglátjuk, hogy eh, az Európollal hogyan működik együtt az ügyészi hivatal. De egy biztos, az ügyészi hivatal nyomozásokkal foglalkozik, csak úgy, mint ahogy az OLAF administratív nyomozásokkal. De maguk a kérdések, amiket föltettek, azok is mutatják, hogy mennyire érzékeny kérdéseket kell megoldanunk, mielőtt javaslatot teszünk. Jakolino úr, ön említette a pénzmosási irányelvet. Ezt Michel Barnier javasolta, és azt hiszem, hogy az eurojust kapcsolatban már válaszoltam. Jotova asszony, ön azt kérdezte, hogy a korrupció ellenes jelentése mi a helyzet? Hát nem tudom, mert ezt Cecilia Malmström kezeli, a kollégám, majd ő fog beszámolni erről a parlamentnek tudja, hogy a korrupció kérdése a CVM jelentés része, és a főtitkár az, akinek ez az asztala Romániát és Bulgáriát is illetően. És ez egy nagyon fontos kiemelt téma lesz. Je vous remercie, Madame le Köszönöm szépen, biztos asszony, kedves kollégáim. Folytatjuk a második eh, témakörrel, amely az Eurojust és az Europol eh, kérdéskörét járja körül a határokon átnyúló pénzügyi bűncselekmények esetében, és hogy milyen kilátásai vannak egy európai FBI létrehozásának. Ér úr, aki a politikai adminisztratív tanulmányok európai kollégiumából van itt, és a cél az, hogy a szervezet bűnözés elleni küzdelmet erősítse meg. Ő az egyik meghívottunk, a másik meghívottunk pedig Erik Barnett úr, aki az USA belügybizt, belbiztonsági megbizotja, és ő is itt van a teremben. En ce qui concerne la procédure, il y aura d'abord une présentation de 15 minutes. 15 perc Monár úr, számára majd pedig Barnett úr folytatja 15 perces előadását, aztán pedig a képviselők kérhetnek szót, prioritásként a jelentéstevő, valamint az egyes frakciók koordinátoré, Rai, a Liba és a Krimszakbizottság részéről. Mindenkit felkérnék, hogy kérem két percben szóljon, és azt is pontosítsák, hogy melyik meghívottunkhoz intézik a kérdésüket. Monár úr, öné a szó. Well, honorable uh, chairman. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is köszönetet szeretnék mondani. Only uh, congratulate um, the... a meghívásért, és gratulálni szeretnék a Libe és a Krim szakbizottságoknak a témaválasztáshoz. A szervezett bűnözés kihívását néha alá becsülik az európai médiában, mert manapság főleg a terrorizmusra koncentrálunk. De valóságban több élet esik áldozatul, és a gazdaságban is nagyobb károk keletkeznek a szervezett bűnözés miatt. Az Eurojust és az Europol szerepét illetően, hogy mondjam el először is, hogy <clears throat> én úgy gondolom, hogy mindkét ügynökség nagyon nagy szerepet játszik a szervezett bűnözés elleni harcban. Nem csak azért, mert a nemzeti hatóságokat támogatják, hiszen hálózati és technikai támogatást is nyújtanak, hanem azért is, mert nagyon aktív szerepet játszanak ezen a területen. Itt két dimenziót kell beazonosítanunk. Az egyik az, hogy ez a két szervezet összehangolja a tevékenységét, már irányítást adhat a nemzeti hatóságoknak. Mielőtt létrejött, akkor nem volt ilyen európai szintű irányítás. Az Európol különösen egy közös kockázati felméréshez nagyon hozzájárul, hogyha nem lenne egy ilyen képünk arról, hogy milyen fenyegetettség fenyegeti az Európai Uniót, akkor nem tudnánk felvenni a harcot a szervezet bűnözés ellen. Egyébként a jogi együttműködés és a rendőri együttműködés határon átnyúlóan nagyon fontos, egyetlen másik struktúra sem tudja ezt nyújtani az Európolon kívül például. ami az Eurojust jövőjét illeti, és az Európa jövőjét. Azt hiszem, ehhez azért tudnunk kell, hogy mik a határai az alkotmányos kereteknek, hát ezek eléggé behatároltak. A négyes cikk második bekezdése a Lisszaboni szerződésnek a belbiztonságot úgy definiálja, hogy ezt minden egyes Európai Uniós tagállamnak tiszteletben kell tartania. Viszont egyértelművé teszi, hogy az Europol mennyire szabhat ki kötelező érvényű, kötelező jogilag lépéseket a tagállamok számára. Én azt mondanám, hogy mivel itt a jövőről van szó, az európai FBI elképzeléséről, hogyha a szerződés nem szabna határokat az ügynökségek működésének, még akkor is hatalmas akadályok lennének. Az egyik az alkotmányos szerep. Hogyha összehasonlítják az EU-t és az USA-t, ahol az FBI működik, amely az USA elnökének van alárendelve. Ez egy teljes mértékben legitim, demokratikus működési forma, de például az EU-ban nincsen egy európai kormányunk, ami alá közvetlenül lehetne rendelni. Ezen kívül a föderális rendszer sem élít, hiszen ehhez új szerződés kellene, amely az EU, a tagállamok között újra felosztja a felelősségi hatásköröket, kinek mi a szerepe a bűnüldözés területén. De ez nem történt meg a Lisszaboni szerződésben. A harmadik probléma a következő. Hatalmasak a rendőri, kulturális eltérések Európában. Hogyha egyfajta európai hatóságot hoznánk létre, egy ilyen supranacionális hatóságot, akkor nagyon nagy lenne az ellenállás. Tehát ez csak lassú folyamat lehet. Én nem azt mondom, hogy lehetetlen, csak sokáig tarhat, tarthat. Nem csak szerződés, hanem mentalitási változtatásokra is van szükség, és hát ez idő kell. Hagy mondjak néhány szót, még akkor is, hogyha ez a következő panel munkája, az EPPO tevékenysége releváns. Hogyha egy ilyen hivatal úgy jön létre, hogy minden tagállamban eljárhat a főügyész, akkor valóban ez áthidelná az európai országok közti különbségeket. Föl kell vetni a kérdést. Az európai főügyész hogyan használhatja az európai rendőri szerveket arra, hogy gyakorlatban lépjenek. Tehát létrehozzuk az EPO-t, felhatalmazzuk az Európolt bizonyos fajta nyomozásokra, rendben, de ez nem mondja meg azt a problémát, inkább azokat a problémákat, amiket már említettem, hogy az Európai Unió egy alkotmányos szerkezeténél fogva problémákat vet fel. Az EPO hivatal létrehozás az egy nagyon-nagyon nagy projekt, valószínűleg a legnagyra törőbb projekt a szabadság és igazságoság vezetében, hiszen megreformálna a rendőri szerveket. Tehát ezért ez egy nagyon ellentmondásos projekt. Én itt egy nagyon nagy kockázatot látok, hogyha túlságosan gyakran foglalkoznak politikai szinten az epo val és más evolúciós formákat figyelmen kívül hagynak, mint potenciális megoldást, akkor elveszünk, mert az epo, ha még ha létre is jön, először is a mandátuma eléggé korlátozott lesz. Végül is a fő feladata az EU pénzügyi érdekeinek védelme. Ez már maga is probléma. Másodszorban. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem minden tagállam vesz majd részt az epo ban A brit koalíciós kormány már eleve kizárja ennek a lehetőséget. Ezen kívül a tagállamoknak kevesebb, mint a fele hajlandó támogatni azt, hogy létrejöjjön az EPPO. Tehát én azt gondolom, hogy jó, foglalkozunk az EPPO lehetőségével, de hagyjuk nyitva a lehetőségeket. Például lehetne az Eurojust és az Europol szerepét erősíteni. Hogy? Az Eurojust esetében én azt hiszem, hogy a szerződés lehetőséget arra, egyértelműen, hogy az Eurojustnak legyenek kibővített hatásköré, például nyomozási hatáskör, és a nemzeti hatóságok között felmerülő igazságügyi ellentéteket, összeütközéseket kibékítése az ügynökség. Én úgy gondolom, hogy a szerződés itt nyitva hagy egy csomó olyan lehetőséget, amit legalábbis, hát legalább számításba vehetnénk. Már akkor, hogyha azt figyelembe veszük, hogy az EPO létrehozata sokkal tovább tartana, és sokkal korlátozottabb lenne. Ezen kívül az Eurojust szakértői állománya sokkal jobban lehetne használni. Jelenleg ugyanis az Europolnak az analitikai potenciáját használjuk, de az Eurojust a szervezet bűnözés ellen nagyon is bevethető lenne. És ezt a szakértői kapacitást a szervezet bűnözés elleni harcban sokkal jobban ki lehetne használni. Ezen kívül az Eurojust és az Európa Europol együttműködését lehetne úgy biztosítani, például, hogy az Eurojust betekinthessen az Európol minden egyes dokumentumába. Tehát még lehetne itt mit tenni. Ami az Európolt illeti. Én azt hiszem, hogy az Európolnak az értékelő szerepét kellene fokozni. Miért ne lehetne például azt, hogy legyen fél évente egy értékelés arról, hogy az Európai Uniós intézkedések és a tagállami intézkedések hogyan azonosították be, és hogyan reagáltak a fő szervezet bűnözési fenyegetettségekre. Ha úgy tetszik, akkor ez egy eredménytábla lenne. Mert mm, Jelenleg van ugyan célkitűzés, hogy mit kellene elérni, de aztán nincs hozzá egy eredménytábla, ami felmérné, hogy a tagállamok hogyan teljesítettek. Tehát nem lehet megszégyeníteni a rosszul teljesítőket. Jelenleg um, koordinátorok függelékekkel, egyeztetésekkel rámutatnak arra, hogy a tagállamok hol hibáznak, hol nem tesítenek. Hát miért ne fokozhatnánk ezt? Miért ne lehetne a kritikai értékelést szigorítani, és az Európol miért nevezethetné ezt? Szerintem jobban meg kell értenünk, mik az emberi erőforrások és mik a gazdasági erőforrások területén az igények. Megszorításokkor átérjük, lehetetlen, hogy minden egyes célkitűzést egyszerre kövessünk, rangsorolni kell ezeket a célkitűzéseket. Nem harcolhatunk minden egyes bűnözési forma ugyanaz az intenzitással. Tehát itt be kell azonosítani a fő kihívásokat. Mik a fő következmények emberi és gazdasági téren? Ezen kívül erősíteni kellene az európai, az Európol szerepét abban is, hogy összehangolhassák a rendőri szervek működését. Az Európai jelenleg javaslatokat tehet, de valójában a gyakorlati területen nem túl aktív. Én úgy gondolom, hogy például a Frontex. Ott például vannak nemzeti szakértők, akiket helyileg az érintett területeken be lehet vetni. Tehát gyakorlatiban, gyakorlatilag létezik egy szakértői tartalékok, és abból lehet válogatni bizonyos feladatokra. Miért ne lehetne ezt megvalósítani az Európol kapcsolatban is? Végül, kedves képviselők! A pénzügyi erőforrások. Ha az Európol és az Eurojustnak a szerepét erősítjük, nyilvánvalóan az több pénzbe kerül. Nem lehet rájuk is kiterjeszteni a költségvetési csökkentéseket. Az Európol költségvetését 82 millióról 75 millióra csökkentették az időn, most pedig van egy új központjuk, a kibérbűnözés ellen központ, hát akkor egyre több erőforrásra lenne szükség. Tehát én szerintem ez egyfajta pervers gondolkodási minta a tanácsban és a bizottságban, hogy egy részről elhalmozzuk a, ezeket az ügyökségeket, egyre több és több feladattal, részről viszont csökkentjük a költségvetésüket. Hát nyilván jól hangzik az a megszorítások idején, hogy kevesebbel többet, de hát tisztelt képviselők, azért ennek a logikának megvannak a határai. Az ember azt kapja, amiért fizet. Kevesebbet fizet, kevesebbet kap. Hát az ember legyen tudatában annak, hogy ami ezeknek az ügynökségeknek a költségvetését illeti. Minden egyes euró, amit beruházunk ezekbe az ügynökségekbe, én komolyan hiszem, hogy az európai állampolgárok számára többszörös hasznot hajt. Ezek az ügynökségek valóban az európai szolidaritást példázzák, hiszen a tagállamoknak támogatást adnak a szervezetbűnözés elleni harc területén. Tehát én azt mondanám, tegyenek meg mindent, amit tudnak önök, mint parlamenti képviselők, hogy a finanszírozás növekedjen. Ha megteszik, szerintem nagyon nagy szolgáltat tesznek az állampolgárok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm Monár úrnak az előadását. Bizony, igen nehéz feladat. Az, amelyről ön szólt, egyre inkább megszorító intézkedéseknek kell megfelelnünk, de hát ez a helyzet. Most pedig megadom a szót Erik Barnett úrnak, aki az Amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda ö, szervezett bűnözésért felelős attaséja, ugye? Jól fogalmaztam, Barnett úr. Öné a szó. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak arra nekem, és szeretnénk, hogyha ilyen informális eszmecserét folytathatnánk a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben. Valóban az Európai Unió mellett működő attasé vagyok, az USA bevándorlási és vám hivatala, szövetségi nyomozó iroda, az ICE képviselője vagyok, 15 éve, 15 évig ügyészként, főügyészként dolgoztam, és az igazságügyminisztérium minisztérium mellett tevékenykedtem. Az IC, a szövetségi belügyminisztérium és igazságügyminisztérium mellett a 2000 egy óta működő hatóság vagyunk. Az ANSZ évente négy és fél millió, milliárd euróval működik, és úgynevezett különleges ügynökökkel dolgozunk, amely az úgynevezett Homeland Security Investigation, HSI nevet viseli, a HSI-nek 200 belügyi, 75 külügyi, 45 országban működő ügynöke van. Különösen a határokon átnyúló bűnelkövetések vizsgálatával, nyomozásával foglalkozunk. Az HSI különböző USA beli rendőri szervekkel, az FBI-jel, a DJ-vel, valamint a belügyminisztérium más ügynökségeivel tevékenykedik a határokon átnyúló szervezetbűnözés elleni küzdelemben. Nem őket képviselem, de kulcsfontosságú stratégiai partnerek, ami a nemzetközi, nemzetek, nem, a határokon átnyúló szervezet bűnözést illeti. Valóban az USA-ban az a feladatunk, hogy a kereskedelmi és pénzügyi ki és befelé áramló bűncselekmények különböző hatásairól nyomozzunk, és és valójában igen kicsiny százaléka ezen cselekményeknek tartozik a szövetségi nyomozóiroda hatóköre alá, leginkább a helyi rendvédelmi szervek vizsgálódnak nemzeti és nemzetközi képességekkel bír az FBI, és valóban megfelelő forrásokat, operatív kapacitást és szakértelmet biztosíthatunk. Például az HSI különleges ügynöke egy év alatt, 2012. novemberig 20 9 ezer személyt tartóztatott le egy év alatt, például hamisított termékekkel való kereskedelem miatt, emberkereskedelem, gyermekek és nők szexuális kizsákmányolásának cselekményei miatt, akár az ilyen termékeket behozta vagy kivitte az országból, stratégiai technológiákat, fegyvereket és kereskedelmi céllal forgalmaztak. Más különleges ügynökök és nyomozó irodák statisztikákkal rendelkeznek, de csak a miénk az, amely valóban a legjelentősebben ilyen együttműködést folytat az USA-ban különböző task force-ok működnek, a task force lehetővé teszi a szövetségi büntető törvénykönyv végrehajtását mind helyi, mind pedig állami szinten az ilyen task force-oknak az a szerepe, hogy sajátos bűncselekmények ellen joghatósággal és különböző rendőri szervekkel együtt működjenek, különböző task force-okkal működnek, például a szervezetbűnözés, kábítószer elleni, gyermekkereskedelem elleni task force, ilyenek többek között. Az HSI különben vezet és irányít menekült kereskedelmi például kiber központokat, az IPR szintén egy olyan bűnelkövető szervezet hamisított árukkal működő szervezet ellen állítottuk fel, amely ellen a Europol és az Interpol is felléptek. Miami-ban, Floridában lopás történt például, és kereskedelmi átláthatósági egysége, amely az HSI egységgel is együttműködik, valóban pénzmosás területén is fellépett. Az Eldorádói pénzügyi Task Force New Yorki központtal működik, 55 különböző ö, nyomozószerv működik együtt, ö, igazságügyi ö, minisztérium hatáskör előtt, tehát a lehallgatással, elhárítással, kémelhárítással is felléptünk, pontosan azért, hogy 1,9 milliárd dollárnyi összeget Mexikóban kolumbiai drogkartelek ellen lépjünk föl az HSPC terén. Mint tudják, a, valóban a készpénz forgalom az alapja ennek a tevékenységnek, a kábítószer, szexkereskedelem, emberkereskedelem, terrorizmus, korrupció és más tevékenységek szintjén is egyre inkább csak így lehet így fenntartani a képességeit a bűnelkövetőknek. Az HSI fejlesztette a központi nyomozatírodát, és különböző lefoglaló tevékenységeket is foglaltak. 24 órás szolgálatot látnak el a hét valamennyi napján, és a BSC és a BCS is, nek is szokták nevezni, konszolidálja a lefoglalt dolgokat, és együtt dolgoznak az különböző bűnüldöző partnerekkel, illetve nyomon követik a különböző módokat, módozatokat is. A nemzeti megoldásoknak nincsen mindig meg az a hatása, ami a szövetségi erőknek szükséges. Ezért specifikus mechanizmusokat alkalmazunk, hogy együtt dolgozzunk, hogy koordináljuk a multilaterális műveleteket. Az egyik mechanizmus az európai kiberbűnözéssel kapcsolatos központtal, amit az én ügynökségem vezényel egyébként. Ez a két központ a különböző gyakorlatokról információt cserél, illetve hogy milyen internetes bűnözéseket követnek el, és lehetővé teszik, hogy a bűnüldöző szervek fellépjenek a gyerekek kizsákmonyolása ellen ö, dolgozó egységek különösen megdöbbenek időnként, hogy milyen nagyon egyszerű az interneten keresztül a gyerekek szexuális képeit továbbítani. Nem remélhetjük azt, hogy ezeket a bűnözőket nagyon egyszerűen el tudjuk fogni, ezért nemzetközi együttműködésre van szükség, mint ami van az ic 2 és a 3 között, és ebben az esetben a gyerekek védelme nagyon fontos. 2011. novemberében például volt egy olyan példánk. A Dán rendőrség jelezte az Egyesült Államok szakembereinek, hogy van egy internetes ö, olyan oldal, ahol arról lehet tudni, hogy egy 16 éves fiú arra készül, hogy egy 14 éves lányt valahol az Egyesült Államokban megerőszakoljon, és erről volt egy fénykép, és egy napraforgó volt látható, ez mutatta, hogy a Kansas államnak az egyik autópályája van a képen. És egy kis Kansas-i, államban sikerült a, ezt a lányt megmenteni, akit éppen megerőszakolni készült az elkövető. Itt a gyors információ csere a Dán rendőrség részéről tette lehetővé, hogy ezt a bűncselekményt megelőzzük. Egy áldozatot sikerült megmenteni, ebben az esetben, de több olyan szemét is azonosítottak, akik fiatal gyerekeket molesztálnak, és 44 gyereket sikerült így kimenteni az elkövetők karbai közül de fordított irányba is vannak információk. Például volt egy, egy férfi, akit gyermekpornográfia ügy miatt elítéltek, és egy 18 éves gyerek fajtalankodott. A holland rendőrséggel is sikerült ilyen együttműködést megvalósítanunk, egy szemét letartóztattak, és be is vallott több tucat gyermekekkel elkövetett szexuális bűncselekményt. Több száz gyereket sikerült így kimenteni, és hat, több mint 60 szemét letartóztatni a világ különböző részein. Mindez a, az információ cserével volt lehetséges. Ez azért volt lehetséges, mert az amerikai ö, rendőrök tudtak adatot cserélni az európai kollégákkal az Egyesült Államok és az európai bűnöldöző szervek együtt dolgoznak, az Európai Unió és az amerikai nagykövet koordinált választ ad, hogy hatékony legyen az együttműködés, és megosszák az információt. Őszintén szóval nem igazán érdemes a határon átnyúló bűnözésről beszélni, hogyha nem ismerjük el az adatmegosztás és a, az adatcsere fontosságát. Személyes történet, ami nagyon jól mutatja, hogy milyen kihívásaink vannak a határon átnyúló bűnözés területén az édesanyám 56-ban emigrált az Egyesült Államokba, és elmesélte egy történetet arról a faluról, ahol a, ő felnőtt, és a Jóska nagybácsiról szólt a törő, aki 100 éves születésnapját ülte, és amikor Jóska nagybácsi elmesélte élettörténetét, egy darabig hallgatott, aztán azt mondta, hogy én Ausztriában születtem, de aztán Csehszlovákiában jártam iskolába, később pedig Magyarországon házasodtam, majd a Szovjetunióban dolgoztam, Ukrajnában egész addig, amíg e, nyugdíjban nem mentem, ez az élet történetem. És erre mondta valaki, hogy de hát Jóska nagybácsi, nem is tudtuk, hogy egy ilyen világutazó. Jóska nagybácsi mondta, hogy át, én egyáltalán nem utaztam, a házból se léptem ki. Ez azt hiszem, hogy nagyon jól mutatja, hogy milyen nagy kihívások előtt vannak a bűnüldözők. A határok, az országok változhatnak, de az emberek, akik ott élnek, azok ugyanazok. Független attól, hogy melyik országban élnek, bűnözésmentes életet érdemelnek, korrupciótól, bűnözéstől mentes életet, Eh, mert ezek viszont nem tartják tiszteletben a határokat. Az igazi kihívás, hogy a tendenciákat kezeljük, és a nemzeti fragmentált megközelítést leváltsuk egy olyan, ami lehetővé teszi, hogy kollektívan mindenkit védelmezzünk. És azzal zárnám, hogy amennyire csak lehetséges, kérem, eh, tegyék fel a kérdéseiket. Uh, uh, Köszönöm szépen, Barnett úr. Ha vannak kérdéseik a kollégáknak, kérem tegyék föl. Newton Dan úr. Well, well, first... Nos, először is az előző előadónak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon érdekes volt az előadása, és Monár úr, nagyon érdekes volt hallani azt, hogy ön a nagyobb integráció híve. Az Egyesült Királyságban amely ugye tudjuk egyáltalán nem működik együtt, és ez visszataszító ugyan, de hát joga van ehhez. Mindig azt mondjuk, hogy még vannak emlékeink a második világháborúról. Jó, persze, de a probléma az, hogy hogyan haladjunk, hogyan legyünk egyre hajlandóbbak arra, hogy a jövőben nézzünk. Én nem tudom, remélem, hogy az előadását később majd megkaphatjuk, mert amit ön a Frontexről mondott, ez nekem újdonság volt, nem tudtam, úgyhogy ha megkaphatnánk az előadását, az jó lesz. Jó, ez nem egy kérdés, csak ezt el akartam mondani, hogy köszönöm. Barnett úr, nagyon érdekes a története Jóska bácsiról. A feleségem is Magyarországról emigrált 1956-ban, tehát azonosulok az ön történetével és szeretném elmondani, hogy amikor Washingtonba járt a küldöttségünk, akkor nagyon nagy segítséget nyújtott ehhez, és én itt jegyzetteltem, úgyhogy remélem, hogy az ön előadását is meg megkaphatjuk, csak hát hallottam, hogy ez egy informális előadás volt. But we have, we have a lot to learn, and, and thank you. És az én kérdésem is az, úgyhogy nagyon szépen köszönöm önnek, hogy segített, mert ez a washingtoni misszió megint lesz, úgyhogy köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Weiler. Köszönöm, Weiler asszony. Igen. Nem tudom, hogy mit mondjak mind a két előadás, hát elég ellentmondtak egymásnak. Monár úr, ön inkább skeptikus volt, sőt kifejezetten skeptikus. És inkább már azt is mondanám, hogy eléggé lehangoló volt az előadása, és azt mondta, hogy igazából nem nagy sikerre számíthat az, amit mi itt a parlament részéről szeretnénk. Ugyanakkor Barnett úr, az USA szempontjából ön azt gondolja, hogy ebbe az irányba kellene mennünk, úgyhogy mindjárt tudjuk, hogy nagyon nehéz a döntés. Azt is mindjárt tudjuk, hogy ez nem egyszerűen pénzkérdés, hanem a jogi és a mentalitási különbségeket is fel kell oldanunk. Hát én mint német, elmondhatom, hogy 16 szövetségi államunk van, és minden egyes Bundesland a saját jogi értelmezését követi. Úgy működik, mint egy kis ország. Igazából már olyan nehéz a, a, itt a bűnügyi együttműködés, hogy néha az egyik szövetségi tagállam nem akar kiadni a másiknak információkat egy-egy eljárás során. Az, hogy ma még olyan információk bukkanhat az ember, amiket valamikor egy bűnügyi eljárás során nem adtak ki, pedig egy gyilkossági esetnek a megoldása forgott kockán, hát ez elég elszomorító. És én emlékszem arra, amikor Palermóban és Rómában jártunk, ott kitűnő eszközeik vannak a bűnügyek elleni harcra, és akkor azt mondták, hogy nem értjük, hogy Németország miért allanzi a, annyira, hogy a lehallgatást és a lehallgató eszközöket beszereljék, hiszen ennek van egy hagyománya, Olaszországban, a maffia elleni harcban erre szükség volt, és nagyon nagy sikereket értek el. De szerintem az Olaf, az Eurojust és az Európol valamikor mint kezdők voltak. És en, mégis ennek ellenére Németországban a szakértőktől csak pozitívumokat hallok róluk, hogy jól működnek. De teljesen mindegy, mert ez így önmagában semmit nem ér. Végül. Engem különösen érdekelne az, ezt már reggel elmondtam, hogy a gazdasági bűnözők ellen harcoljunk. A válság idején ez különösen fontos, a gazdasági bűnözés olyan dimenziókat ölt most, amelyről 15-20 évvel ezelőtt nem is álmodhattunk volna. Nyilvánvalóan ennek az is a magyarázata, hogy létezik ma az internet és más technikai eszközök, amelyek 20 évvel ezelőtt nem léteztek. Tehát mindnyájunknak érdeke az, hogy visszaszorítsuk a gazdasági bűnözést, mert minden egyes tagállam veszít ezzel. Itt nem kis fillérekről van szó, például, hogyha csak a cigarettacsempészetet emelem ki, ez több milliárd euróba kerül az EU-nak, és egyszerűen meg van kötve a tagállamok keze. Csak úgy változtathatunk a helyzeten, ha együtt működnek a tagállamok. Hát ki tehetné ezt, hanem az EU. Hiszen jelenleg az, e- az államok felé csak egyetlen szint emelkedik, az Európai Unió szintje. Úgyhogy teljesen logikus, hogy tovább haladjunk erre a szintre, és ha lesz európai ügyész, ahogy ezt Redding asszony is mondta, szerintem ez csak az első lépés lehet, csak a kezdet. Az, hogy 20 év múlva az ügyészi hivatal hogy fog kinézni, ezt nem tudjuk, de konstruktívan kell megközelítenünk ezt a témát, hogy majd a következő öt évben valóban tartalommal tölthessük meg ezt az elképzelést. Ne mindig arról beszéljünk, hogy mik a nehézségek, meg akadályok, néha már egy kis pozitív szemlélet nem ártana. Köszönöm szépen, Barbara. Ha megengedik anyanyelvemen, bulgár nyelven folytatom. Első kérdésemet Monár úrhoz intézném. Azt javasolta előadásában, hogy egy olyan elemzés készüljön, vagy legalábbis arra utalt, hogy jó lenne mindenképpen az analitikai aspektusára külön kiemeltem figyelni az Európolnak és az Eurózsusznek. Tehát azt kellene elemezni, hogy a különböző tagállamok tevékenységei hogyan alakulnak, hogyan képesek a különböző jelenségeknek véget vetni a tagállamok. A kérdésem a következő. Az ilyen típusú ügynökök között, milyen ügynökségek között milyen kapcsolatok vannak a tagállamok között, és milyen esetleges nehézségeket kellene éppen azért elkerülni, hogy nehogy Németország helyzete eh, álljon eh, elő más tagállamokban is, ahol esetleg különböző szövetségi aspektusokat kell eh, együttesen végrehajtani. Tehát tagállamok különlegeségei, sajátosságai. Ez az első kérdésem. Második kérdésem Barnett úrhoz intézném. külön kihangsúlyozta a különböző specifikus lehallgatási, elhárítási eszköztár felhasználását a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. Lenne szíves egy kicsit részletekben menőbben fogalmazni, milyen intézkedéseket alkalmaznak a korrupció elleni küzdelemben, vagy éppen a különböző kormányhatóságok szintjén is, nekünk is megvannak ugyanis ezek a nehézségeink. Elnézést, nem akartam szót kérni, halljuk a teremből, de mivel ö, rám kérdeztek, Jakolin úr szól, ezért most magam is szeretnék pár szót szólni. Én teljesen amellett vagyok, hogy pragmatikusan és érvekkel szóljunk, ahogy a Monár úr is ezt megtette. Reding asszonyt hallottuk, ő jogalkotási javaslatot kíván a 86-os cikk értelmében megvalósítani, és az Európai Ügyészségi Hivatalt kívánja felállítani, amely nem kifelezetten az európai ügyészségeket szolgálna, hanem korlátozott, két lehetőséggel élne az egyhangúság, amely igen összetett lenne, vagy pedig a többségi szavazás, hát így az ügyészség valahogy eléggé bicegősé válna, hogyha így járnánk el. Ezért tehát igenis a pragmatikusságát támogatnám Monár úrnak, és üdvözlöm szakavatott megközelítését is. Az Unióban nehézségekkel küzdünk. Nehézségekkel küzdünk azért, hogy biztonsági struktúrákat hozhassunk létre alkotmányos korlátai vannak a tagállamokban ennek a megközelítésnek, és vannak még más típusú korlátok is, magukban a szerződésekben, így a Lisszaboni szerződésben is. Viszont folyamatosan haladnunk kell, az Európai Unió nem épülhet föl egy nap alatt, így a biztonsági struktúra sem alakítható ki egy nap alatt. Ezért tűnik számomra igen fontosnak, hogy emlékeztessünk arra, hogy a biztonsági struktúrának nem adhatunk további hatásköröket úgy, hogy az eszköztárát korlátozzuk. Ez abszolút nem észszerű. Az Europol példájával hadd éljek most egy új hatáskörrel rendelkezik a számítógépes bűnözés területén. Ugyanakkor 7 millió euróval megkurtítom a költségvetését. És még egyszer ismétlem, nem lehet az egyik oldalon adni valamit, a másikon pedig elvenni. Tehát, hogy a CEPOL például az Európai Rendőrakadémia szintjén is ilyen fejlemények vannak, tehát, hogy megkortítjuk hatásköröket, ez lehetetlen. Nagyra értékelem Barnett úr előadását és megjegyzéseit is. Ami az USA-ban történik, egy ö, szövetségi erős államban, ez egészen egyértelműen empirikus koncepció, egész sor biztonsági ügynökséggel rendelkezik az USA, ez így van. De ezek az ügynökségek kölcsönösen kapcsolódnak egymáshoz, és ez alkotmányos problémáktól mentesen valósulhat meg. Ez egyszerűen elképzelhetetlen az európai struktúránkban. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adott, hogy szólhassak, de egyszerűen csak támogatni szerettem volna azt, amit a két előttem szóló előadó elmondott, kiváló pontossággal köszönöm szépen Monár úr, kérem. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ha megengedik, hadd szóljak először is az a kapcsolatban, amit hallottam Newton úr úrtól. Az Egyesült Királyság, én úgy vélem, hogy az egyik legfontosabb hozzájáruló ország az Európai Unió igen nagyra értékelt Europol partnere, Eurojust partner is. A kérdés inkább az, hogy az Egyesült Királyságot valóban megtarthatjuk-e ezen alapvető hozzájáruló szerepében. A potenciális opt-out jogról beszélek, mely szerint az igazságügyi és rendőrű együttműködésből kilépne, hát ez óriási megrázkódtatás lenne számunkra is, és az Egyesült Királyság számára is. Ha megengedik, akkor most Weiler asszony megjegyzéseire referálnék. Nem akartam én borulátó lenne a megjegyzéseimben. A 90-es évek óta történtek a rendőri és igazságügyi és bűn, bűnügyi téren, együttműködésben előrelépések, de még mindig 27 szuverén államról beszélünk e kontextusban, és ezen ügynökségek e specifikus területen, ugye az Eurojust és az Europol, már most e, igen alapvető hozzáadott értéket képviselnek, de nem voltak ők még e, létező hivatalok a 90-es évek elején vannak eszközek, például az európai letartóztató vagy elfogató parancs, amely még szintén nem létezett 20 évvel ezelőtt, tehát ö, nagyszerű előrelépések történtek, ugyanakkor azt sem rejthetjük véka, ré, vék alá, hogy bizonyosan vannak még korlátok az ügynökségek tevékenységei előtt, és bizony egyes tagállamok igencsak elzárkóznak attól, hogy előrelépés történjen a területen. Én nem arról van szó, hogy valahol a, a, az Európai Ügyészi Hivatal egy túlzottan ambiciózus lépés lenne, de nem lehet két lépést előre megtenni, nem lépésenként kell haladni, mert nehogy pontosan az egyik potenciális politikai tőkét veszítsük el, hogyha túl gyorsan és túl messze akarunk menni egyszerre. Ezért javasoltam én azt, hogy ugye az ügyészi hivatalnak vannak lehetőségei, de most már léteznek közben az Eurojust és az Európol szintjén ö, olyan hatáskörök, amelyek miatt esetleg időben várni kell, és korlátozott mandátummal rendelkezhet majd csak az EPO, és hát az is lehet, hogy bizony még át kell gondolni bizonyos lépéseket, és nem biztos, hogy minden tagállam részt akar majd venni ebben a kezdeményezésben. Időben tehát meg kell erősíteni a már meglévő ügynökségeket pénzügyileg és jogilag, és aztán majd második lépésben nézzük meg, hogy az EPO szintjén mit lehet tenni. Elnök asszony, Ön is kérdést tett föl arról, hogy hogyan lehet azt a kockázatot elkerülni, hogy esetleg német példa ö, ö, kerüljön át vételre más országokban. Én magam is német vagyok, így hát a szövetségi ö, helyzetről magam is tudnék mesélni. Valóban keretre van szükségünk, annak érdekében, hogy az, egy, hogy az egyes tagállamok az európai hatóságok felé és a nemzeti hatóságok felé is megfelelő bizalommal rendelkezzenek több mint 200 koordinációs ö, találkozóról beszéltem a tavalyi Eurojust szervezésében. Ö, nemzeti gyakor, gyakorlati ö, szakértők bevonásával történt ez meg, egymással eszmét cseréltek, eszmét cserélnek most is, és megértik egymás gyakorlatait is egyre jobban, és ez egy gyakorlati lépés ö, az előrelépés területén. Ezt kellene még, ezt a fajta interakciót javítani nap mint nap, ha lehet lehetőség van arra, és így lehet a terepet előkészíteni arra, hogy a közös rendőri és igazságszolgáltatási gyakorlat beválhasson és megszülethessen. Ez nem egy jogi aktusnak hála fog megszületni, nem. Szükségünk van a lépésről lépésre, megközelítésre és állandó ösztönzésre, és biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament ezt az ösztöndést a szakpolitika felé mindenképpen megvalósítja. Bernett úr. Thank you. Um, I'll take these. Uh... Köszönöm szépen. Egy kicsit uh, csak azzal a kérdéssel kezdeném, ami <clears throat> arra vonatkozik, hogy milyen jogszabályok és milyen technikákat lehet felhasználni a szervezet bűnözés ellen. És uh, nem mindenkinek megfelelő megoldás ez nyilvánvalóan, de az Egyesült Államokban, különösen a maffia jellegű bűnszervezetekkel szemben úgy tudtunk fellépni, hogy beépített, beépült ügynökökkel, e, külön jogszabályokat hoztunk, lehallgatásokkal, és ami nagyon fontos még hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy független önálló bírósággal. Tehát van, van külön a az ügyész, aki a bűnüldöző szervezettel együtt dolgozik, egy ö, semleges bírónak kell eldöntenie, hogy például egy lehallgatás szalag, a magnószalag az ö, a, meg, elfogadható a bizonyítéknak, vagy a beépített ügynök hogyan használható fel a vallomásra, és ez minden egyes államban is külön szabályozva van. A <clears throat> szeptember 11-i támadást követően kialakult az, hogy egy szövetségi bíróság van, és ezt a bíróságot vizsgálhat az Egyesült Államok másik területén is és ez nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy hatékonyabbak legyenek a fellépéseink ami pedig az alkotmányos nehézségeket illeti, nem azért vagyok itt, hogy egyik megközelítést mellett vagy ellen prédikáljak, de különbözőségek vannak a nemzeti rendőrségek eh, lehetőségeiben, és nem csak Európában, hanem a világon mindenütt, ahogy ezt az utazásaim során láttam. Ez lehet, hogy Németországnak is érdekes. A ö, rendőrakadémián is ezt eh, láttok, tehát ezért fontos, amikor eh, beszélgettünk, és ami kiderült a rendőrséggel kapcsolatban, a rendőrség mindenütt nagyon nem szereti a bűnözést, és azt akarják, hogy megfelelő eszköz legyen a keszőkben a bűnüldözéshez. Ez az mi egységes mindenütt. A gyakorlat, a jogszabályok lehetnek különbözőek. És a Newton Down úr is említette, nagyon várjuk a szakbizottságnak az amerikai látogatását. Meg szeretnénk mutatni, hogy mi mit teszünk, de egy kicsit azt is mondanánk, hogy önzően azt is szeretjük, hogyha van párbeszéd arról, hogy a e, határon átnyúló bűnüldözés területén hogyan tudunk együttműködni, és nagyon szívesen fogjuk Önöket vendégül látni. Elnök. Köszönöm szépen, mondja elnök asszony. Köszönöm az előadóknak. Az, az információ, amit kaptunk önöktől, rendkívül fontos számunkra, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a bizottság jelentését hamarosan el fogjuk fogadni. Én mostan pedig az Európai Ügyészi Hivatal létrehozásával kapcsolatos témával fogunk foglalkozni. Köll úr következik, ha jól mondom a nevét. Politikai hivatalnak a vezetője az Olafnál, és a különböző csalásoknak az üldözéséről fog szólni, valamint Ligeti Katalin asszony, nem, nem pontosan tudom, hogy hogy mondjuk a nevét, európai büntetőjoggal foglalkozik a Luxemburgi Egyetemen, és a büntető eljárás kérdéseivel foglalkozik. Tehát Ligeti asszony, valamint Konix Michel, az Eurojust elnöke, aki az Eurojust szerepéről fog beszélni az Európai Ügyészi Hivatal létrehozása kapcsán. No. Nous aurons la même procédure, c'est-à-dire on va... Ugyanazt az eljárást követjük, meghallgatjuk a három előadót 15-15 percben, ezt követően pedig lehetőségük lesz kérdéseket feltenni. És elmondhatják véleményüket is. Akkor először Köll úrnak adom meg a szót. Uh, thank you, um, Köszönöm szépen, Állnak Köszönöm szépen, hogy az Olaf is szót kapott, hogy beszámoljunk a saját szemszögünkből, a tapasztalatainkról. Ugyanakkor figyelembe veszem azt, hogy ennek a bizottságnak mi a mandátuma, és azt is, hogy jelenleg terve van véve az Európai Ügyészi Hivatal felállítása. Reding asszony, a bizottság alelnöke már rámutatott, hogy a szerződés prioritásként jelöli ki ennek a hivatalnak a létrehozását, annak érdekében, hogy megvédje az unió gazdasági érdekeit a csalások és korrupcióval szemben. Így aztán nagyon fontos az, hogy áttekintsük, hogy mi az OLAF tapasztalata az évek során a csalás elleni harc területén és a korrupció elleni harc területén az Európai Unióban. Megpróbálom felvázolni néhány szóban azt, hogy az Olafnak milyen problémái vannak jelenleg. Az mindenki számára nyilvánvaló, hogy különösen a válság idején szükség van arra, hogy egyre nagyobb erőfeszítéseket tegyünk a gazdasági érdekek védelmére. Már említették, hogy még a rendőri szervezetek költségvetését is erősen megnyírválták, így aztán gyakorlatilag egy soha nem látott méretet öltött a csalás az EU területén. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak szervezett bűnözést jelent. Az OLAF feljegyzéseiben a feljegyzett eseteknek a, csak a kis része ö, foglal magában szervezett bűnözést. De, hogyha megnézi az ember az eseteket, abból a szempontból, hogy prima facie hol tudjuk bebizonyítani, hogy itt létezik egy kapcsolat szervezetbűnözéssel, ez már az esetek felére ráfogható. Tehát még hogyha ez egy nagyon korlátozott területe a bűnöldözésnek, nagyon fontos az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme. Úgy tűnik, hogy szükség van arra, hogy újraértékeljük, hogy az európai állampolgárok mennyire bíznak az európai integrációban. Nyilvánvalóan, hogy ennek alapköve az, hogy az adófizető bízdon. Az adófizetők ugyanis szemmel követik azt, hogy hogyan védik az érdekeiket az EU-ban. És gyakran Igazuk van a kritikát illetően, hiszen gyakran az európai pénzügyi érdekek nagyon könnyen sérülnek csalás és korrupció miatt. Ha megnéznük, hogy mik a tények, akkor igazából azt lehet mondani, hogy ez egy olyan terület, ahol van statisztika, számadatokban ki lehet fejezni azt, hogy a tagállamok mit jelentenek le évente a bizottságnak, mit jelentenek le olyan esetként, ahol első ránézésre látszik, hogy csalás is része lesz. Kohéziós, fan, kohéziós alapok, vámoltatás, és a mezőgazdasági támogatások ezek területén látszik, hogy körülbelül 500 millió euróról van itt szó csalások területén évente. Hogy hangsúlyozzam? Ez a bejelentett csalásoknak a volumene, tehát a felfedett csalásoké, olyanoké, amelyeknek a tagállamok tudatában vannak, és itt nem egyszerű gyanúról van szó, még erre jönnek rá a valószínűsített szabálytalanságok, eltérések, <clears throat> és az Európai Unió administratív hivataloktól válja, várja az esetek lejelentését a bizottság felé. Tehát igazából nagyon sokszor olyan jelentéseket kapunk, ahol eltérések, szabálytalanságok vannak, de nem specifikálják, hogy pontosan miről van szó. Nagyon sok ilyen eset van, több mint évi egy milliárd eurónyi a lejelentett öm, szabálytalanságok volumene, de ezt egyszerűen olyan címkével látják el a tagállamok, hogy szabálytalanság, de nem bizonyított a bűnügyi szándék. Ezen kívül hagyd tegyem hozzá. Az EU-s alapok a költségeket jelentik, de van a saját erőforrásaink is. Itt a vámoltatásból és az áfa terhekből nagyon sok minden folyik be, ezeket a tagállamoknak kell begyűjteniük. Itt teljesen nyilvánvaló, hogy a körhintacsalások nagyon nagy pénzügyi dimenziót öltenek, vannak olyan tanulmányok, amelyeket ezzel kapcsolatban folytattak, és az igaz ugyan, hogy az EU nem kezeli a begyújtott áfák nagy százalékát, de ha létrejön a félügyészi hivatal, akkor ezt a dimenziót is figyelembe kell venni, hiszen a transnacionális áfa áramlás egy nagyon fontos jellemző az Európai Unióban, és itt a csalás elleni harcnak nagyon nagy szerepe van. Hogy említsem még meg azt, hogy a korrupció legalább ennyire kihalt az Európai Unió pénzügyi érdekeire, csak hogy a korrupciónak a következményét számadatokban kifejezni nagyon nehéz, az okozott kárt nagyon nehéz számszerűsíteni. Mi a jelenlegi helyzet? A jelenlegi helyzetben ezekre a bűnügyekre a főügyészi hivatalok és a rendőri szervek terítenek fényt. Az OLAF együttműködik ezekkel a szervekkel. Amióta az OLAF létezik, 12 éve azóta volt néhány nagyon nagy sikerünk, olyan esetek, amelyeket sikeresen bonyolítottunk, göngyölítettünk fel, és Az OLAF az esetek megoldásának következményeként 900 év börtönben eltöltendő időt rót ki a bűnösökre az egyes tagállamokban, de azt azért meg kell mondanom, hogy a bírói szervek eljárása tradicionálisan nagyon lassú, ami erősen redukálja az harc aktivitását, és annak ellenére, hogy olyan esetekkel foglalkozunk, amelyeket már elkezdtek kivizsgálni, ennek ellenére, és annak ellenére, hogy az Olaf ezekkel az esetekkel kapcsolatban jelentést készített, nagyon gyakran öm, a bizonyítékok ellenére nagyon nagy a, az ejtési ráta és végül látjuk azt, hogy a felmentések aránya az egyes tagállamokban nagyon eltér egymástól. Hogyha megnézzük, hogy a Lisszaboni szerződés a 325-ös cikkében a csalás elleni harcról azt mondja, hogy hatékony, egyenlő és errettentő erejük kell, hogy legyen, akkor látjuk, hogy még van mit elérni. Az Olafnak a statisztikái az éves jelentéseiben azt mutatják, hogy 5 év alatt az Olafhoz beérkező eseteknek kb. 50 százalékát nem követte vádemelés, körülbelül a tagállamok által indított eljárások 50%-ában még a per előtt ejtették az ügyet, és hát az a probléma, hogy a tagállamokban nagyon nagyok az eltérések. Vannak olyan tagállamok, ahol az esetek 90%-ában elítélik a bűnösséget, és más tagállamokban csak 20%-a a bíróság elé került eseteknek az az aránya, ahol bűnös beazonosítanak. Tehát a lényeg az lenne, hogy következetesebb legyen a tagállamokban, és um, ugyanazon a szinten mozogjon az igazságszolgáltatás. Egy másik dolog, amit meg kell említenünk, az az, hogy a csalásoknak a határon átnyúló jellege nagyon fontos, nyilvánvalóan azért, mert ezek európai ügyek, ezek az Európai Unióba csempészet termékeket gyakran érintik, és ezek aztán beszivároknak több tagállamba. De nagyon gyakran találunk csalásokat az európai alapokkal kapcsolatban is, és ennek is határon átnyúló jellege van. Nyilvánvalóan, hogy ez nagyon nagy kihívásokat rejt magában a nyomozás szempontjából, nagyon sok esetben itt szétaprózódnak a nyomozóerők, mert a nemzeti nyomozóhatóságok érthető módon ugyan, de nagyon gyakran megkorlátozzák azt az időt, hogy meddig folyhat a bizonyíték gyűjtés. Ezen kívül gyakran az igazságszolgáltatás abba a problémába ütközik, hogy nem követi nemzeti szinten egyetlen hatóság sem az ügyet, mert azt mondja, ez annyira európai szintű ügy, hogy nemzeti szinten egyszerűen nem tudjuk követni ezt az ügyet. Ezen kívül figyelembe kellene vennünk azt is, hogy amikor az EU pénzügyi érdekei sérülnek, akkor néha nehéz a nemzeti szerveknek azt, hogy megértsék egyáltalán, hogy miféle konkrét érdekről van szó. És igazából, hogy mondjam, nem éppen prioritásként kezelik ezeket az ügyeket. Nyilvánvalóan ez annak a sérelme nélkül, hogy van, tudják, hogy szükség van technikai segítségnyújtásra, a szakértőknek ismerniük kell az európai szabályokat, és az európai alapok felszívásának szabályait. Tehát jelenleg tudjuk, hogy bizonyos rendőri szervek gyakorolják jelenleg ezeket a jogköröket Európai Unió szinten, de Ami a bűnügyi eljárásokat illeti, hát az Olafnak adminisztratív nyomozási jogkörei vannak, de nem bűnügyi eljárási jogkörei. Hogyha például bankrendszerrel kapcsolatos információt szeretnénk begyűjteni, igazából lehetetlen begyűjteni. Természetesen a gazdasági operátort átvilágíthatjuk, de amikor arról kell meggyőződnünk, hogy egy bizonyos banki szektorra vonatkozó információ helyes vagy sem, hát itt már ezt nem tudjuk megtenni, úgyhogy tényleg szükség van az Európai Főügyész hivatalára, ezt Reding asszony is említette. Ennek a hivatalnak függetlennek kell lennie, integrálódnia kell a nemzeti rendszerekbe, és decentralizáltan kell működnie, de ugyanakkor kell, hogy legyen egy európai bűnüldözési bűnkövetési osztálya, amelynek joga van arra, hogy nyomozzon a nemze az egyes tagállamokban, és irányítsa a bűnüldöző szerveket ott, és teljes rálátást kapjon az információkra, Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a jelenlegi erőforrásokra építve kell ezt megtennünk. Olyan erőforrásokat kell felhasználnunk, amik már elérhetők EU szinten, és az Olafnak és az Eurojustnak a feladata, hogy kiépítse ezt az EPPO hivatalt, de nyilvánvaló, hogy ez nagyon hasznos lesz már pedig azért is, mert gazdaság értelmen a megtérülés nagyon nagy lesz, hogyha a bűnügyekben több bűn elkövető nyomára akadunk. Tehát összefoglalva, a pénzügyi érdekeknek a védelme tényleg egy szűk terület, de nem szabad alábecsülni. Másodszorban az európai integráció bizonyos területekből indul ki, és onnan lehet tapasztalatot gyűjteni, és itt már van tapasztalatunk. Ezen kívül ez egy olyan projekt, amelynek szüksége van az Európai Parlament támogatására. Tudjuk, hogy ha a parlament tagjai nem támogattak volna a konventet, akkor sohasem lehetett volna sikeres. És a parlament tagjai voltak azok, akik a Corpus Juris tanulmányt is támogatták, például a 90-es évek végén az EPPO létrehozásáról. Ez egy olyan dolog, amelybe a parlament be kell, hogy folyjon, és az Európai Parlamentnek nagyon aktív szerepet kellene játszani, és együtt kellene működni a bizottsággal. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Cole. Köszönöm szépen, Kolor. Most pedig Ligeti asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők. Egyetlen egy pontról szeretnék szólni rövid beszédemben. Nevezetesen, tehát, hogy teljesen meggyőződéssel vallom, hogy az Európai Ügyészi Hivatalnak szüksége van eljárási szabályokra, amelyek egységesek, megjelen, egységesen megjelennek az európai törvényekben, és a vizsgálati, valamint büntető eljárási jogkört megfogalmazzák, erre mindenképpen szükség van. Lehet, hogy ügyészi hivatal lesz, ha nem így van, de nem lesz európai jellegű. Mielőtt az érveimet megosztanám önökkel annak érdekében, hogy támogassam ezen tézist, nagyon röviden egy megjegyzést engedjenek meg magának, a szerződés 86-os cikkének szövegéről. Világosan kimondja azt, hogy az EPPO felelős lesz a vizsgálatért, vádemelésért és az ítélet hozatalért, amikor az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelme merül fel. Ez világosan kiderül a szövegből, tehát, hogy az EPO közvetlenül felel majd mind a vizsgálatok lefolytatásáért, mind a büntető eljárások megindítására. Számos gondolatot hallottunk a szövegezésről, tehát hogy mit jelent az az Eurojust szempontjából. Ha mi a 86-os cikket olvasuk, szerintem világosá válik, hogy csak és egyetlen intézmény lehet az EU-ban, amely operatív eh, joghatósággal rendelkezik, a vizsgálatok lefolytatása, ez pedig az EPO. Ha a 85-öst értelmezzük, akkor operatív joghatóságot nem olvashatunk, egy csak az EPO végezhet ilyen vizsgálatokat, és a 86 alatos cikk értelmében közvetlen hatáskörre, felelősségi körrel rendelkezik az EPO. Másik nagy különbség van az Eurojust és az EPO között. Engedjék meg kihangsúlyozom ezt a különbséget, mert számos utalás történt ma délután a határokon átnyúló szervezet bűt, bűncselekményekre. Fontosnak vélem arra az emlékezést, hogy a 86-os cég semmilyen utalást nem tesz a határokon átnyúló, nemzeteken átívelő bűncselekményekre. Most azokra az érvekre utalnék, amelyeket Kul úr elénk tárt. Nem hiszem, hogy korlátozni kellene a hatáskörét a jövőbeli EPO-nak, csak és kizárólag a nemzeteken átnyúló bűncselekményekre. A 86-os cikk az együttműködési megközelítést követi, ugyanúgy, ahogy a szerepel most az Eurojust-ban is. Az EPO célja az, hogy igenis e, már túllépjen ezen az együttműködési megközelítésen, és minden olyan e, e, bűn elkövetésre e, kihason, amely egy tagállamban már e, megjelent. Nincs lehetőség most arra, hogy akár vizsgálati, akár büntetőeljárási célra fellépjen a hatóság, amennyiben csak egy joghatóságról lenne szó. Ha csak nem alapvető, lényegi kárt szenvedne a, az Európai Unió pénzügyi érdeke, attól függetlenül, hogy esetleg szükség volna biztosítására annak, hogy egységesen védjük az EU érdekeit. Ma olyan esetekben, ahol ö, egyetlen joghatóságra hat ki egy ilyen eset, ott az európai ö, intézmény, így az Eurojust nem léphet föl joghatóságánál, jogkörénél fogva. Emlékeztetnék arra, hogy Redding asszony elmondta ma délután, hogy a biztos bizottság egy EPPO tervezettet hozott létre annak érdekében, hogy integrált, ugyanakkor decentralizált modell alapján jön létre ezen hivatal. A bizottság nem szólt az eljárási aspektusokról, és én, ut- és én kihangsúlyoznám azt, hogy az eljárási szabályok alapvető fontossággal bírnak mind az integrált, mind a decentralizált modell szintjén. Úgy vélem, hogy magától értetődik, hogy minél decentralizáltabb lesz a modell, annál több lehetőség lesz a nemzeti eljárási jogszabályok alkalmazására, és minél centralizáltabb a modell, annál inkább szükség van az európai eljárási ö, ö, törvény ö, ö, szabályaira. Úgy gondolom, ezen integrált, ugyanakkor decentralizált modell nem határozza meg előre azt, hogy milyen eljárási szabályoknak kell majd az EPO szintjén megjelennie. Valószínű, hogy szükség lesz még további elgondolkodásra a politikusok részéről és az Európai Parlament képviselői részéről is. Pontosan azért, hogy a döntés megszülessen. Úgy vélem, hogy lehet, lehetséges elképzelni azt, hogy egy integrált és decentralizált modell jöjjön létre, amely a nemzeti jogszabályokon alapul, ahol a decentralizált EPO csak a nemzeti ügyészeket vizsgálná, akik maguk is a nemzeti eljárási jogszabályokat alkalmazzák. Arra is lehetőség van, hogy azt képzeljük el azt a modellt, hogy a decentralizált EPO harmonizált európai szabályok alapján végezné munkáját. Én erőteljesen amellett érvelnék, hogy ezen második ö, opció mellett tegyük le ö, a ö, voksunkat háromok ok miatt. Az első ö, indok arra, hogy ö, a, a nemzeti jogszabályokat alkalmazzuk, az az, hogy az EPO áldozatába eshetne annak, hogy különböző geometriák léteznek Európában. Utaltunk már ma délután több alkalommal arra, hogy igen eltérő eljárási szabályokat alkalmazunk a tagállamokban. Hogyha felhatalmazok az EPO-t arra, hogy vizsgálatokat és büntetőjárásokat a nemzeti jogszabályok alapján indítson el, az azt jelenteni, hogy az EPPO hatásköre attól függne, hogy a tagállamok, vagy az a tagállam, amely, ahol az ügyész fellép, milyen jogszabályokkal rendelkezik. Hogyha az EPPO-nak például egy vizsgálatot kell végeznie, akkor ugye tudjuk a felében a tagállamoknak egy egy felhatalmazásra van szüksége arra, hogy vizsgálatot folytaton. Másik felében lehet például ház kutatást tartani más eljárások miatt. Magától értetődik, hogy az EPO hatásköre attól függ majd, hogy milyen tagállamban lép föl vizsgálati jogkörrel. Vannak olyan tagállamok, ahol nincs szükség házkutatási parancsra egy házkutatáshoz, míg másod szükség van egy ilyen mm, igazságügyi engedélyre, mielőtt a a maga a fellépés megtörténne. Úgyhogy valahol a forum shopping is, mint kockázat fellép. Erre vissza fogok még térni a forum shopping kérdésére. Abban is hiszek, hogy a amennyiben az EPO a nemzeti ö, jogszabályok alapján lép föl, akkor egyre nagyobb a kockázata annak, hogy fogsá, fogjává válik a nemzeti eljárási szabályoknak, és a terepen dolgozó ügyészi hivatali megbízottak is egyre inkább fogjaivá válhatnak a nemzeti eljárási szabályok kötelmeinek. Néhány példával élnék, Barnett úra is, tól is hallottuk, elmondta, hogy a leghatékonyabb útja az ő tapasztalata alapján az USA-ban annak, hogy mondjuk különleges titkos ügynököket vethessünk be, mondjuk a terrorálhárításban, igen. Amikor ilyen intrúzív vizsgálati intézetekről van szó, az tagállamonként változó módon működik. Ha például Amikor a lehallgatásról beszélünk, tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol lehallgatni lehet, viszont nem lehet azt a bíróság előtt bizonyítékként felhozni. Spanyolországban például tiltott ez a megoldás, de másik 26 tagállamban lehetőség van rá. Az online keresés a számítógépen Luxemburgban és Hollandiában nem lehetőség, és tiltott Olaszországban és Lengyelországban, viszont a többi tagállamban lehetőség van az ilyen vizsgálati, nyomozati intézkedésre. Az ilyen eltérések a hatáskörökben a nemzeti jogszabályon alapuló EPO-nál olyan helyzetekhez vezethet, ahol az EPO óriási hatáskörre rendelkezhet egy adott tagállamban, vizsgálati jogköre viszont egy másik tagállamon igen korlátozott jogköre lenne, ha egy ilyen EU csalást vizsgál ki egy másik tagállamban. Végül pedig úgy gondolom, hogy az egységet és következetes hatáskörök sorának hiánya az, az a bűnelkövetők malmára hajthatná a vizet, és úgy gondolom az önök felelőssége is e, ez, hiszen önök e, részt vettek különböző intézkedések, eljárási, eljárás jogi intézkedések során részt vettek ebben, és azt gondolom, hogy ha nemzeti jogszabályokra appellálnánk eh, az EPO hatáskörében, akkor az hátrányos lenne az ilyen eljárás ügyi ö, eh, mencsvárak felhasználásának. nem lehet betartani akkor a, a tisztességes, méltó elbánást az egyes bíróságok előtt, amennyiben a tárgyalás esetében, hogyha ö, kifejezetten eljárásbeli eltérésekkel dolgozik az EPO, igenis ö, a védelemnek is joga van a tárgyalásnál a, ö, az ilyen méltó eljárásra, és tudnia kell, hogy milyen módon lehet az EPO által lefolytatott vizsgálatot, a nemzeti jogszabályokra épülő vizsgálatot ö, esetleg megtámadni. És ö, joga van mindenkinek egy tisztességes tárgyalásra az ötös és hatos cikk eh, alapján és az Európai eh, Emberi Jogi Konvenció értelmében is. Amennyiben, és remélem, hogy önök is támogatni fogják a bizottság kezdeményezését az EPO hivatal felállításáról, amennyiben ez a kezdeményezés az Európai Parlament asztalára ö, beérkezik. Remélem támogatják majd az egységes eljárási szabályok alkalmazását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ligeti asszonynak, és most az utolsó előadáson következik. Michel Konix asszony, az Eurojust elnöke, az Európai Főügyészi Hivatal létrehozásával kapcsolatos szempontokat mondja el. Thank you very much. <laughs> Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim. Nagy öröm számomra, hogy betekintést adhatok önöknek azzal kapcsolatban, hogy az Eurojust eddig hogyan működött, illetve milyen szerepe lehet a jövőben az Európai Ügyészi Hivatal létrehozásában, amit most már csak EPO-nak nevez mindenki, és én is így fogom tenni. Az biztos, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdtünk el az Eurojust-tal együtt ezen dolgozni, 15-en nagyon pozitívak voltak. Bíztunk abban, hogy a tagállamok igenis képesek egy ö, egységesen fellépni a határon átnyúló bűnözés ellen. És ö, azt reméltük, hogy minket fognak megbízni azzal, hogy együtt dolgozzunk és megkönnyítsük az ő munkájukat a szervezett bűnözés elleni fellépésben. Pozitív volt a hozzáállásunk annak ellenére, hogy egyes tagállamokban az igazsági szolgálatok előszörek, hogy hát ez csak egy ilyen science fiction az igazságszolgáltatás területén. De most már úgy látjuk, hogy igenis az, az igazságügyi együttműködés és a koordináció működik, és tudjuk, fel tudjuk használni a ö, határon átnyúló szervezet bűnözés ellen koordinációval, együttműködéssel, és ez teljesen egyedi a világon, mert sehol másút nincsen ilyen szervezet, mint az Eurojust. Nincs Arab Just, eh, Asia Just, nincs America Just, csak Eurojust vagy Eurojust van. Ez segíti a tagállamok igazságügyi szolgálatának bűnöldöző szerveinek a munkáját a szervezett bűnözés elleni küzdelemben és a terrorizmus ellen. Látjuk a számadatokat, hogyha áttekintjük ezeket, hogy 2012-ig jelentősen megnőtt a tagállamok bizalma iránt, mert egyre jobban odafigyelnek a munkákra, kopogtatnak az ajtónkon, és olyan adataink vannak, amik mutatják, hogy most már 1533 olyan ügy volt, amiben együtt dolgoztunk, míg a legelején mindössze körülbelül 200 ez a különbség. Ha tovább lépünk és megnézzük azokat az ügyekkel, amikkel foglalkoztunk, akkor azt mondhatom, hogy az első tíz évben főként az első három ügy azok a ö, kábítószercsempészet, a pénzmosás volt, és a csempészet. Most a számadatok önmagukért beszélnek, most már van szervezetbűnözés, csalás és kábítószer csempészet egyaránt. És egy nagyon kis mennyiségben vannak olyan ügyek, amelyek korrupciós és az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő tevékenység, de a csalás az egy nagyon nagy részét teszi ki a lakás. Legyen ez áfa csalás, körhinta csalás, de még hús csalás is van, mint ezt láthattuk a közelmúltban. Ezek a napi tevékenységek. Mindig pénzről van szó, a bűnözőket a pénz motiválja és mozgatja. Ahogy elmondtam, a kábítószer csempészet, kereskedelem régóta renden van. Foglaltunk le kokaint, más kábítószereket, olyan ingatlant is, amit e, ilyen tevékenységre használtak fel. Svédországban született egy ítélet két éves koordinált munkát követően. Több mint 14 együttműködés vezetett végül is ítélethez Svédországban. Embereket ítéltek el, és vagyonelkobzás is lett az eredménye. Tehát ez azt mutatja, hogy az igazságügyi együttműködésnek igenis lehetnek e, eredményei. Igaz, a Lisszaboni Szerződés 86-os cikke kimondja, hogy van lehetőség arra, hogy európai ügyészi hivatalt hozzunk létre az Eurojustból kialakítva, és mindezt annak érdekében, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük ezáltal, és létrejöjjön ez az ügyészi hivatal, ő nekik akkor vizsgálati, nyomozati és egészen bíróság elé állítási joguk is lenne. Tehát a bűnüldözésben, a vizsgálatban és a vádemelésig lehet feladata. Amint valamennyien tudjuk, ehhez ha nem tudjuk elérni az egy hangú állásfoglalást a tanácsban, akkor kilenc tagállam részlet, részvételével létrejöhet a fokozott együttműködés. Nagyon világos, hogy olyan kell látni azt, hogy miért kell ez, és milyen ö, szempontok vannak. Az integrált, ö, meglévő rendőrség és igazságügyi együttműködés. Egész délután erről beszéltünk, ebben a pénzügyi kontextusban amikor nincsen ok arra, hogy nagy ö, ö, költekezésbe kezdjünk, minden egyes centet meg kell nézni, meg kell fogni, és ezért fontos, hogy ezt hatékonyan jól használjuk fel, a meglévő lehetőségeket, rendszereket, amelyek már ma is megvannak a rendőrségi igazságügyi együttműködés területén. Az is nagyon fontos, hogy szoros legyen a kapcsolat a nemzeti illetékes hatóságokkal, amelyek a nyomozásokat végzik nemzeti szinten, illetve a tagállami bíróságokkal is, mert kétségtelen, hogy egyelőre nem lesz Európai Büntetőbíróság ez is feltételezi azt, hogy a tagállami ügyészeknek kell majd a bíróság elé vinni az ügyeket, és ott képviselni. Továbbá az is fontos, hogy együtt dolgozzunk és együtt lépjünk fel a már jelenleg is meglévő szereplőkkel, méghozzá koordinált, megfelelő módon, annak érdekében, hogy hatékonyak legyünk, és mindenképpen együtt kell dolgoznunk annak az Europollal az, és az Olaffal. És ki kell építeni a tapasztalatainkat, a szakértelmünket, és létre kell hozni a know-how-t, és aktív interakcióra, szinergiára van szükség minden olyan esetben, amikor ez elérhető. Nagyon határozott üzenetet szeretnék ma közvetíteni, mert az elmúlt két évben valamennyien hozzájárultunk a vitához. Elkötelezetten vettünk részt a gondolkodásban, megfontoltuk nagyon hosszú időn át azt, hogy az Eurojust hogyan tudna hozzájárulni az EPO-hoz, az Európai Ügyészi Hivatal létrehozásához, és hogyan tudjuk ezt az Eurojust-tal együtt vinni ezt. Miért tettük ezt? Azért, mert az EPO, amennyiben létrejön, akkor mindenképpen a fokozott együttműködés alapján jöhet létre. Ez majdnem biztos ma már, hogy ez csak így fog működni. És ehhez az Eurojust nyilvánvalóan egy természetes együttműködő lesz azon országok, tagállamokkal, amelyek nem lesznek tagjai az ügyész hivatalnak. Ez egy kicsit korábban még nem volt ennyire egyértelmű. Az Európai Unió érdekeinek ellen menő bűncselekmények, azok pedig kapcsolódnak egyéb bűncselekményekhez, és az Eurojust az illetékes valamennyi bűnügyben. És ezért koordinálhatja majd az EPO és a tagállamok illetékes hatóságainak a munkáját. Ez az a két dolog, ami ma már egyértelműen látható, tehát a fokozott együttműködés a legvalószínűbb alapja az ügyészi hivatal tevékenységének és az együttműködés a kapcsolódó bűncselekmények területén. Az Eurojust eh, hozzáadott értéket is képvisel az együttműködés és a koordináció területén harmadik országokkal, vannak már eddig is olyan ügyeink, ahol nagyon sok esetben az Európai Unión kívülre is ki kellett lépnünk, és ezért nagyon fontos, hogy harmadik államokkal is megfelelően tudjunk együttműködni. Fontos, hogy jó kapcsolataink legyenek a tagállamok illetékes hatóságaival is, teljesen világos, hogy a nyomozás, a vizsgálat és a bírósági eljárásnak a tagállamokban kell majd lefolyniuk. Tehát szoros kapcsolat kell, hogy legyen ezen igazságügyi hatóságokkal. Egészen eddig nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy ezek a kapcsolatok létrejöjjenek az Eurojust és a nemzeti hatóságokkal, amiket nemzeti koordinációs rendszernek nevezünk egyszerűen. És ez minden egyes tagállamban meg kell, hogy legyenek ezek a kapcsolatok, és biztosítani kell a kapcsolatot az Eurojust és a tagállamok között. Fontos az is, hogy meglegyenek a megfelelő technikai eszközök. Az Eurojustban már megvan az irányítási rendszer és az információ csere eszköz, amivel rendelkezik az Eurojust. Mi mást mondhatnánk? Jelenleg megvannak a munkakapcsolataink az Európollal, az Olaffal és az Európai Igazságügyi Szolgálattal. Mona Orr úr is elmondta, hogy már eddig is nagyon sok fókuszpontunk van, különböző elemzéseket végeztünk, megvan 80%-ban ezek a fókuszpontok felhasználhatóak, és ez biztonságos kapcsolataink is vannak az Europollal és az igazságügyi hivatalokkal. Ez biztosítja a biztonságos kapcsolatot, az Olaf is így öt alkalommal aktívan részt tudott venni a munkában és az igazságügyi koordinációs üléseken az IGN-nek természetesen megvan a saját titkársága, és megvannak a nemzeti irodák, és megvannak a kontaktpontok is. Ez azt jelenti, hogy fizikailag is közel vagyunk egymáshoz, Most azt kell megnéznünk, hogy egy olyan ügyben, ami az unió érdekeit kell megvédenünk, hogyan néz ki egy ilyen ö, ö, menete egy ilyen ügynek, ö, különböző szakaszai vannak egyet. A az adott fázisban lehet jelenteni a bűn esetet, aztán az EPO dönthet arról, hogy felkarolja ezt a nyomozást, ezt az EPO irányítja, aztán az EPO, az ügyészi hivatal az, amely úgy dönt, hogy bíróság elé állítja a felelőseket, vagy sem. Aztán jön a bírósági eljárás, és végül az ítélet. <clears throat> Ezt próbáltuk elérni. Minden egyes PIF az unió pénzügyi érdekét sértő esetben. Megpróbáltuk ezeket a fázisokat lebonyolítani. Az Eurojustnak minden egyes fázisban eh, jó szerepe lehetne, ha az apple nek teljes lenne a szerepe, akkor megerősített együttműködés lehetne tapasztalni, és akkor az Apple kulcs szerepet játszana, akár egy Eurojust ügyben, akár, ahogy azt Monár úr is mondta, a 85-ös cikk alapján is. Ezekben a felzésokban mind-mind azt láttuk, hogy az Eurojust szerepet játszhatna. És ez egyre inkább megvilágította számunkra, hogy bizonyos esetekre kell koncentrálnunk. Nagyon rövid leszek most már. Ezek az esetek, amiket most ismertetek, valós eseteken alapulnak. Tételezzük fel, hogy egy spanyol vállalat, egy holding tulajdonáról van szó. Ez a vállalat földgázba, mezőgazdaságba, ingatlanba, és élelmiszerbe ruház be, és mondjuk Magyarországban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban pénzmosás és adó elkerülés, adócsalás miatt ö, ö, gyanúba kerül. Az ügyvédek ö, akiket bevontak, Panamában, Hollandiában és, és Svájcban tárolták a profitot, és megpróbálták elrejteni az igazi tulajdonosokat. A, az adó elkerülés igazából itt egy PIF az EU kárára elkövetett esetet eredményeznek, és így ez a csalás végül is Spanyolországból eredne, és Belgiumból. Csak szeretném eh, illusztrálni azt, hogy eh, igenis kiemelt szerepet játszik ez a két ország. Ottán, amit látunk? Abban a pillanatban az Eurojust koordinációs ülés után ahol a tagállamokkal megbeszélést tart. A PIF irányelv szerint jelenteni ezt az ügyet az EPO-nak. De tételezzük fel, hogy ebben az esetben tartani kell a kapcsolatot mondjuk az Egyesült Királysággal is, mondjuk azt, hogy az Egyesült Királyság nem vesz részt az EPO-ban, nem EPO tag, akkor az Eurojust lehetne az a kapocs, amely az EPO országokkal tartaná a kapcsolatot, és az Egyesült Keresek között, amely nem EPO tag. Hogyha Panamából és Svájcból kellene visszaszerezni a javakat, tehát megint jól illusztráltuk azt, hogy az Eurojust koordinátorként léphette fel a nem EU tagállamokkal. Ez azt mutatja, hogy amikor az igazságszolgáltatási szervekkel tartjuk a kapcsolatát, akkor gyakran azt látjuk, hogy a csalás, és az adó elkerülés az EU-s pénzügyi érdekeket károsítja. Aztán gyakran a tanácsi 13-as eh, határozat ellenében azt látjuk, hogy a tagállamoknak bár kellene a 13-as cikk alapján információt szolgáltatniuk, akkor megkapjuk az információt, és azt látjuk, hogy egy másik holding, mondjuk legyen egy portugál cég, szintén részt vesz adó elkerülésben, és ez is EU csalást eredményez. Ebben az esetben informálhatjuk az EPO-t erről az esetről. És ez még csak az szolgáltatás fázisa. Vagy például nagyon sok ország, nagyon sok EU tagállam, 18 tagállam és nem EU-s tagállam is részt vesz ilyen csalásokban, és ez kb. 7,5 millió eurós kárt okoz évente az EU-ban, itt egy egész láncolatról van szó, és ebben a láncolatban az Egyesült Királyság és Dubaj nagyon fontos szerepet játszanak, mint pénzmosó kereskedelmi pontok. Ami felmerül, azok az igazságszolgáltatási kérdések és a bizonyíték kiadása. Tételezzük fel, hogy ebben az esetben Hollandiáról van szó, Hollandia fontos szerepet játszik, és Hollandia EPPO tagország. Akkor nagyon fontos az, hogy Hollandia, amely már részt vett a folyamatban, az Hollandia támogatást kapjon, nehogy azt kockáztassuk, hogy ugyanazt az erőfeszítést más tagállamok meg kettőzzék, és konfliktusba kerüljenek egymással. Itt az Eurojust szintén nagyon fontos szerepet játszhat. Gyakran láttuk azt, vegyük azt a példát, hogy például az Egyesült Királyság is ki akarja vizsgálni ezt az ügyetet. És a hatos és a hetes cikk alapján az Egyesült Királyság, az Egyesült Királyságot egy, esetleg meg lehet győzni arról, hogy jobb kezekben van ez az ügy Hollandiában. De mm, folytathatnám végtelen példával ezt. Mi történik akkor, hogyha az Egyesült Királyságban folyik a nyomozás, mi, és ha erre nem hajlandók, akkor az Eurojust megint beleavatkozhat, és összekötőként szerepelhet. Végül az utolsó fázisban is nagy szerepet játszhatunk. A per során például, hogyha Olaszország, Dánia és az Egyesült Királyságban merül fel ez az eset, akkor Olaszországból kiadnak egy gyanúsítottat Dániába, de aztán mivel már előzetes büntetésben letöltött bizonyos ügyet, bizonyos időt, ezért nagyon fontos, hogy ezt a végső büntetés kirovásának figyelembe vegyék. Ebben az esetben akkor egy nem EPO tagországról, Dániáról van szó, amely meg kell, hogy ossza az információt az olasz hatóságokkal. 11 years of experience in 11 évnyi tapasztalatunk van az igazságszolgáltatás területén. Nagyon sok koordinációs ülésben vettünk részt, nagyon sok koordinációs központunk van, és azt hiszem a legjobb üzenet az, hogy bármit is tesznek, működjenek együtt az eurojust -szal. Használják ki, hogy vannak erőforrásaink. De végül is az a fontos, hogy hatékonyan támaszkodjanak az Eurojust szakmai csapatára, hogyha PIF pénzügyi bűnelkövetésre van szó. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen! Newton Dan úr. Köszönöm szépen. Három nagyon érdekes előadást hallottunk. Biztos vagyok benne, hogy számos hosszú időn keresztül hallgatnék. Nem. Első előadónk hihetetlen mennyiségű eset elvész, és, és semmi nem történik. Mit tehetünk ez ellen? A parlament ajánlásokat fogalmazhat meg? vagy az, az Econ Libe vélemény, jelentés, az idő és erőforrások vesztegetését megelőzheti azzal, hogy ajánlunk valamit ez ellen. Ligeti asszony, hosszú ideje nem találkoztunk már. Azon tűnöttem, el, hogy mondhatna nekünk valamit a GIT-ről, a közös nyomozó csapatokról sokan, sok mindenkit ha meghallgattunk ma, volt, aki 33 ilyen tavalyi csapatra utalt az előadók közül. 33 nagyon kicsi összegnek tűnik nekem. Miért? Azért, mert olyan nehéz, de drága és lassú felállítani őket. Biztos, hogy 33-nál több az évente elkövetett határokon átívelő bűncselekmények száma. Valóan a GIT egyfajta ö, olyan mechanizmus, amit úgy ránk erőltetnek, de nem működik, és olyan üres ö, ö, megoldás. Nagyon érdekes volt az utolsó előadás, és több pont szempontjából. Én az indiai delegáció tagja vagyok a parlamentben, és Indiaban óriási összevisszasság van. A szövetségi kormánynak nincs hatásköre a bűncselekmények elleni küzdelemben nincs is hatásköre. Mit tehetünk Indiában akkor az ellen, hogy valóban ez is megtörténhessen egy Eurojust mintájára? Aztán a, sv- a svájci zászlót nem láttam ott a a dián. Svájccal egyáltalán együttműködünk? Az Eurojust együttműködik? Egy másik kérdés. A 86-os cikkre utalt vizsgálat, büntetőeljárás, ítélethozatal. De ki fogja a terepen a munkát végezni, hogyha ö, úgy látjuk és megnézzük, gorcsó alá veszük, ö, hogy ö, milyen ö, hiányosságok vannak. Én megint én csak a közös nyomozó csapatokra gondolok, az együttműködésre, majd azt mondják, hogy kérem, vonuljanak ki, aztán nézzenek meg egy autót, egy adott autót. Egyetért? Vagy esetleg nem azzal, amit elmondtam, elnök? Köszön, köszönöm szépen. Most a Libet elnöke kér szót, kérem szépen, tessék. Most a végére értünk ennek az előadásorozatnak, és maga is annyira összetett kérdés, ez az utolsó része az előadásorozatunknak, de hát összefoglalóan a tapasztalatok alapján mit mondhatnánk? Könings asszony, önnek, mint az Eurojust vezetője, óriási tapasztalatai vannak. A 86-os cikk céljainak végrehajtásáról van szó. Hogyan tudjuk ezt elérni úgy, hogy az Eurojust tapasztalatból kiindulva létrehozzuk az alapköveként az Európai Ügyészi Hivatalt is? A kérdésem az, hogy az ön tapasztalatai alapján mennyire ütköznek nehézségbe a különböző eltérő jogi rendszerek valóban sokasságához vezetnek a nehézségeknek? Mennyire egyszerű vagy sem együttműködni, és hatékonyan végezni a munkáját az Eurojustnak? Az igazságügyi büntetőjogi együttműködésben ezen sokféleség miatt, vagy valóban javítani kell az Európai Parlamentnek hála is az európai bűn büntetőjog javításán keresztül valóban megoldást találni a sokszínűségre, és ennek hála tudunk-e a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények ellen fellépni? Ez az én kérdésem. Jakolino úr, az önné az utolsó kérdés feltételének joga. Elnézést kérek hogy nem voltam itt, hogy a két előadást, első előadást meghallgassam, de Konix asszony előadását már meghallgattam, különösen világos előadását nagyon köszönöm. Az Eurojust tapasztalatai igen ö, gazdagok, igen hatékony együttműködésre van lehetőség, ezt értettem az ön előadásából, és Reding asszonyt is meghallgattuk az imént. Az ő előadásában nem volt igazán világos azzal kapcsolatban, hogy milyen időkeretben kíván ö, a javaslatokkal előállni. Azt mondta csak, hogy a dosszié megfogalmazásában már komoly előrelépés történt, az Európai Ügyészi Hivatal felállításának tervezetéről szólt így. Azt mondta, hogy az Eurojust-ot egészen át kell gondolni. Ön szerint milyen kapcsolat lehet az OLAF, az Eurojust és az EPPO között? Az Eurojust alapvető információ forrása rendelkezik, konszolidálni kell, ez az én véleményem. Én is az ön tapasztalatára appellálok, amikor a kérdésem felteszem. Utalt már néhány eset esetleges, lehetséges jövőbeli megoldása, de ön szerint milyen kilátásai lehetnek? ennek a kezdeményezésnek? Hogyan lehetne egyszerre működtetni a különböző ügynökségeket? Egyik fontosabb, mint a másik, és hát nagyon várjuk persze majd a bizottság tervezetét, mi magunk pedig módosítani fogjuk az európai együttdöntési eljárásban. Köszönöm szépen, Jakolino. Most pedig Kell úrnak adom meg a szót válaszadás gyanánt. Köszönöm szépen. Ami a magyarázatot illeti arra, hogy ilyen nagy arány az ejtett esetek száma, ahogy Newton Danúr ezt kérdezte. Hát nagyon nehéz erre egy egyszerű választ adni. Ennek több oka is lehet, hogy miért ejtenek egy esetet. Részben az az ok, hogy jelenleg administratív nyomogást folytatunk, bizonyos szabályoknak megfelelően, utána, tűn, utána következik a bűnügyi eljárás, annak is megvannak az eljárási szabályai a tagállamokban, és <laughs> gyakran ez azt jelenti, hogy ugyanazt a nyomozati eljárást kétszer folytatjuk le. Először az adminisztratív fázis, ami ránk hárul, aztán a bűnügyi része, ami a tagállamra. Ez hatalmas késéseket okoz, és ennek az a következménye, hogy van néhány eset, ami egész egyszerűen elévült. Ez az egyik ok. Aztán, amit Ligeti Katalin mondott, az is nagyon fontos. Jelenleg nagyon összetett a helyzet az eljárási szabályok miatt, hogy például milyen bizonyítékot lehet elfogadni, mint bizonyítékot. Amikor ez határon átnyúl együttműködés keretében történik, Ezekben az esetekben néha egész egyszerűen kudarcot vallunk, mert nincs bizonyíték, nem áll rendelkezésre, vagy túlságosan is nehéz lenne elérni a bíróság által elfogadott bizonyítékok elfogadtatását. Úgy így aztán arra van szükségünk, hogy egy európai szintű nyomozás legyen, amelynek egységes szabályai vannak, és ezek a szabályok legyenek egységesek a tagországokban. Szerintem ez nagy előrelépés lenne, és Szerintem erre próbáltunk rámutatni. Esetleg hagy mondjak még egy dolgot az Olaf jövőjéről, hogy hogy működne egyet az Eppóval. Szerintem nagyon fontos azt megérteni, hogyha az EPO feláll, akkor át kell értelmeznünk az Olaf szerepét mégpedig azért, mert semmi értelme annak, hogy az EPPO létezésével párhuzatosan <clears throat> ugyanezt az eljárási formát kövessük, mint most, és a nyomozás elején, hogyha a feltételek teljesülnek, akkor rögtön lépjünk az adminisztratív eljáráshoz, a bűnügyi eljáráshoz. Ez pedig azt jelenti, hogy kevesebb esetet kellene az Olafnak kivizsgálnia, és ez azt is jelenti, hogy a jövőben az Olaf erőforrásait másképp használhatnánk. Nem az lenne a megoldás, hogy az Olaf tovább működik, és plusz egy játékost dobunk a pályára, hanem azt is jelenteni, hogy a szabályokat, amelyek a volumengazdaságosságra vonatkozik, követni kell, és újra kell hangolnunk az olaf szerepét. Talán ennyit tudnék mondani. Thank you, Mr. Mr. Kö. Uh, madame. Köszönöm szépen, Ligeti asszony, tessék. Én is köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Uh, a közös nyomozói csapatok uh, kérdésében. Magam nem rendelkeztem szakértelemmel, de úgy gondolom, hogy a 33 az egy megfelelő szám. Miért ennyire ö, alacsonyan kihasználtak ezen ö, csapatok? Hát bizonyára igen nehezen felállítható ö, csapatok ezek, ugyanis európai keretek között kell ö, valóban megvalósulni ezen megállapodásokon nyugvó csapatoknak, hozzájárulásával a résztvevő csapatoknak, és hát arról is dönteni kell, összetetten, hogy hogyan működnek a csapatok. Maguk a dzsicek, hogyha egyik országból másikba át ö, utaznak, akkor az alkalmazandó jog is már megváltozik nehézségekbe ütközik ez, és sokszor még a vezetője is megváltozik a csapatnak, vagy az irányítása, amennyiben mondjuk az A tagállam nem tud mondjuk részt venni egy másik ország, egy B ország ilyen csapatában, mert nem ismeri megfelelően behatóan mondjuk az adott tagállam jogszabályait. Persze vannak sikertörténetek, és biztos vagyok abban, hogy Könings asszony ilyen sikertörténetekről az Eurojust tapasztalatai alapján be tud számolni. Az egyik alapvető aspektusa, amelyre Kóli úr is utalt már, az, hogy még egy ilyen közös nyomozó csapatban is be kell a bizonyítékokat gyűjteni, és azokat a bíróság elé kell tudni tárni. És sokszor pontosan a bizonyítékok begyűjtését nehéz biztosítani, hogyha különböző nyomozati eljárásokkal dolgoznak a különböző csapattagok. Ezért van szükség egységes jogszabályokra és hatáskörre az epo nál Ez azzal is jár, hogy az EPO delegáltjai a terepen, amikor a tagállamokban dolgoznak, akkor a tagállami szabályokat is képesek alkalmazni, akkor az EPO talán könnyebben el lehetne fogadni politikailag, és talán még pragmatikusabbnak tűnhet az EPO annak, abból a szempontból is, hogy különböző hatásköröket, hatáskörökkel élne, valahol az epo t úgy is nézhetnek a tagállamok, mintha valamilyen külső ö, ö, ráerőltetett egység lenne ez a nemzeti hatáskörre. Úgyhogy valahol egyfajta ö, sokszínű ö, patchworkhöz vezetne ez, ö, nagyon nehéz egyébként meghatározni, hogy a nyomozója e, és a a büntetőeljárási hatásköröket hogy lehetne így valóban összeegyeztetnünk. egyeztetnünk. asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ah, jól értettem, akkor három percem van hat kérdésre, de gyorsan fogok válaszolni. Igen, valóban van együttműködési megállapodás, amit Svájccal a legutóbbi az nemrégen lépett hatályba, és egy állandó helyen működik az Eurojust-tal az együttműködés, mert az igazságügyi együttműködési megállapodás mellett vannak ö, ö, kapcsolattartó ö, tiszténk is van Norvégiával, az Egyesült Államokkal és Horvátországgal is megállapodásunk. Svájc eléggé jól felhasználja az Eurojust lehetőségeit, és elég sokat dolgozunk együtt Svájccal, és e tekintetben ez mindenképpen egy jó ö, eredménynek tekinthető. Hogy visszatérjek a kérdésükre, hogy mi is a helyzet a, az Európai Ügyész Hivatal ö, nyomozati lehetőségével is, hogy bíróság elé is állítsák a bűnözőket. Nincsen még e tekintetben igazán tapasztalatunk. Meghallgattuk a különböző ö, szakértőknek a véleményét erről, illetve a bizottsággal, és úgy gondoljuk, hogy a bizottság majd egy nagyon egyelőre egy jó megoldást fog javasolni, és a tagállamoknak kellene majd delegálniuk a az az ügyészt, és, és a, a nemzetállami ügyészeknek kell majd végül bíróság elé állítaniuk a bűnözőket. Ezért fontos az információ áramlás eh, az EPO irányába és az EPO-tól lefelé is. Már most is van egy olyan rendszerünk, ahol látjuk az Eurojustnál az információ államlást, tehát egy szervezett struktúrában működik ez már most is a tagállamokkal és a tagállamokban és nemzeti koordinációs rendszer is szükséges ehhez, és közvetlen kapcsolat a nemzeti képviselővel. Ez eddig is már működik az esetkezelő rendszerrel és strukturált formában és biztosított, biztonságos vonalakon keresztül. Ez a jövő, ezt kell továbbfejleszteni, és meg kell találni a lehetőséget arra, hogy egy ilyen rendszer megfelelően tudjon működni az EPO igényeinek megfelelően. Különböző adatállományra is van nyilván szükséges a funkcionalitásnak megfelelően. Ez a jövőre vonatkozó feladat, tehát ugye nyomozni, bűnüldözni, majd pedig bíróság elé állítani ezek nagyon fontos kapcsolatot jelentenek a tagállamokkal. Ami pedig az elnök asszony kérdését, illetve az elnök úr kérdését illeti, az Eurojust 30 különböző jogrendszerrel kellett, hogy együtt dolgozzon, nagyon sok nyelvvel, és e, mégis ez sikerült és meg segítettük a, az igazságszolgáltató szerveknek a munkáját, és sikerült ítéleteket is elérnünk. Természetesen, hogyha a bizottságot használjuk, akkor igenis kezdeményeztek, hogy legalábbis legyen egy irányelv tervezet, és úgy gondolom, hogy itt ez az a terület, ahol kezdeményezésre van szükségünk és szükség van a statisztikákra is, mert a statisztikák jelenleg hiányoznak, mert nincsen egyértelmű meghatározás definíció sem e tekintetben. De és ahogy Ligeti asszony is elmondta, szükség van arra, hogy egyértelmű, világos eljárási szabályok legyenek. Legalábbis kell, hogy legyen egy minimuma az eljárási szabályoknak, enélkül az EPO nem fog tudni működni és megint csak ugye visszatérek itt az e, megerősített e, együttműködésre, e, vannak akiknek a már meglévő szabályokat kell követniük a nemzetközi és Európai Uniós e, konvenciókban meghatározott e, szabályokat, más esetekben pedig specifikus szabályokat. És éppen ezért van még nagyobb szükség a koordinációra. De ez nem teljesen lehetetlen az Eurojust szerepét, az Olaf és az Europol szerepét tekintve, ugye már itt rávilágítottunk arra, hogy fontos az Eurojust üzenete, az Olaf az a technikai adminisztratív egység, és náluk vannak azok a, az a szaktudás, ami e fontos az területen. Az Europol pedig egy európai együttműködési testület, és különösen az analitikus munkában van nagy tapasztalatuk. Ezért fontos ezeket az ismereteket, ezeket mind összefogni. Különböző modellek vannak, majd most nem tudunk részletekbe menni, az sem biztos, hogy melyik modell kerül majd kiválasztásra, de az Eurojust jelenleg is betölti egy ilyen ügyészi hivatalnak a szerepét, és majd a 86-os cikk alapján, e, illetve egy, ez, EPO, ez egy külön e, intézmény lenne, és az előnyeit élvezné az Eurojust forrásainak, lehetőségeinek, tapasztalatainak, és e, ugyanez vonatkozik a a szakismeretre is, amit az Olafnak és Európolnak kell adnia. de még a pontos terveket jelenleg nem ismerjük. Elnök, köszönöm szépen, Konix asszony. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi résztvevőnek, minden kollégának, aki részt vett a meghallgatáson. Mint szokás szerint az összes információt, jelentést megtalálják rendelkezésükre állnak. Kellemes estét kívánok mindenkinek!